Ja, guten Morgen, meine Damen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy szeretettel üdvözöljem Önöket nyilvános meghallgatásunkon a mai napon. Illetékes előadónk, jelentéstevőnk Ingeborg Gressle fogja a bevezetőt megtartani engedjék meg, hogy elsőként, és ez itt a szakbizottságunkban, gyakori kollégiumi tagok látogatása esetén már szokás. Szeretettel üdvözöljek két európai politikában kiemelkedő főt. A szenioritás alapján elsőként Ferhaigen urat üdvözlöm, korábbi bizottsági tagot, és az aktuális alelnököt, Sefkovics urat is szeretettel üdvözlöm. Izgalmas témának nézzünk a mai napon elébe. Meghallgatásunk témája ugyanis a bizottság munkájának a megbízhatósága és a menedzsment módszerek és az a kérdés, hogy az új közigazgatást, az új közigazgatási megközelítést egy ilyen nagy hatóságban, mint a bizottság, hogyan lehet alkalmazni, és természetesen témánkhoz tartoznak azok a különböző nehézségek is, amelyek a több szintű rendszer eh, szerkezetéből az Európai Unióban következnek. Ez egy olyan dimenzió itt az Európai Unióban, eh, ami a világon szinte egyedülálló. Úgyhogy nagyon hálás vagyok mindannyiuknak, hogy eljöttek körünkbe, és szólnak itt a meghallgatáson. Számunkra a szakbizottság számára ez egy döntő téma, hiszen mi vagyunk a mentesítésért felelős bizottság, és ezeket a, a kérdéseket nyilván figyelembe vesszük a mentesítési folyamatban. Folyamatos információ cserében vagyunk a számvevőszékkel is. Természetesen a bizottságnak, a számvevőszéknek a képviselőt is szeretettel üdvözlöm a számvevőszék is kezdeményezésekkel élt, ők maguk is eh, saját meghallgatást tartottak, hogy a Declaration d'assurance esetében hogyan lehet sikerorientált eredményt elérni, milyen lenne a sikerorientált eh, megközelítés mód, a teljesítményorientált költségvetés eh, ellenőrzés. Úgyhogy nyilvánvalóan a velük való információcsere, egyeztetés a politikai akaratunknak megfelelően hasznos lesz. Nyilvánvalóan ezt a munkát a szakbizottságunk önmagában nem is tudná elvégezni. És természetesen a mai nap témája az is, hogy visszatekintsünk tíz éven Tíz évet választottunk a visszatekintés időtartamának, 2009 óta dolgozom itt, és a közigazgatási pénzügyeket azóta figyelem tapasztalatom van a legalsóbb önkormányzati és regionális szintről is, és hát Ingeborg Gressl az illetékes előadó személyében itt egy kitűnő szakembert köszönhetünk ebben a témában. Tehát köszöntök mindenkit, és most megadom az illetékes előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hat évvel ezelőtt pontosan ezen a napon tartott e szakbizottság ugyanebben a témában egy meghallgatást. Annak idején arra tettünk kísérletet, és erre teszünk a mai napon is kísérletet, hogy egyenleget vonjunk eh, az a reformmal kapcsolatban, amely jel a Európai Bizottság alapvető szerkezeti átalakítását irányáztuk elő. Az első téma, és ez nem itt a program menetében az első téma a napirenden, de a legfontosabb téma, hogy hogy áll az excentralizálás, decentralizálás kérdése tíz évvel ennek a folyamatnak a megindítása után. 48 hivatal és főigazgatóság van, saját megjelenése, saját weboldala, saját személyzete, saját kommunikációval, saját költségvetéssel. És természetesen van a személyzeti főigazgatóság, illetőleg van a kommunikációs főigazgatóság is. 37 szabályozó hatóság, különböző közös vállalkozások és 6 végrehajtó ügynökség van, és ők összességében 1600 munkavállalóval dolgoznak. 2007-ben még csak pár száz volt. Tehát a a különböző közigazgatási eljárásoknak a bürokratizálódása, az nyilvánvalóan itt egy fontos kérdés lesz. Majd azt is kérdeztük, hogy hogyan lehetne megfelelően mérni a személyzeti szükségleteket. Van ezzel kapcsolatban egy staff screening document, egy személyzeti átvilágítási dokumentum a bizottságnak, a parlament nyomására született ez meg. E, Jól lehet, a parlament ezzel aztán később sose foglalkozott. Ez az átvilágítási jelentés, ez rendkívül fontos, még akkor is, hogyha egy nehéz olvasmány, e, hiszen megmutatja, mi történt 2007 óta. 32%-a e, a bizottsági személyzetnek, akit bürokráciával, és koordinációval foglalkozott, az 26%-ra csökkent a mai napra. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen siker. Ma ennek a kettő harmada központi főigazgatóságokban, személyzeti területen, illetőleg kommunikációs területen dolgozik. Itt tehát egy láthatjuk a kicsit a dolgok visszafejlődését a decentralizáció felől. Továbbra is, tehát itt egy nagy vízfejjel kell, hogy számoljunk. A bizottsággal többször egyeztettünk arról, hogy nagyon sajnálom, itt az elszámoltathatóság és az átláthatóság kérdése tekintetében a különböző változások állandóságát. Nem igazán látom, hogyan kapható, vagy hogyan érhető el az átláthatóság, hogyha olvasom ezt az átvilágítás jelentést. Kísérletet tettek arra, hogy a decentralizált egységek és a központ közötti viszonyt megfelelően elemezzék, és a feladatokat megfelelően meghatározzák, mi legyen az egyes, szerep, mi legyen az egyes egységeknek a szerepe. Utaltunk arra, hogy a fő titkárság egyre inkább a bizottságon belül egyfajta ilyen elnökségi testületté mutál. Sefkovics alelnök lesz felelős a szervezeti átalakításokért, őt üdvözlöm itt a másik eh, téma is rendkívül szívünkhöz közeli. Itt az a kérdés, hogy a politikai szint a költségvetési főigazgatóság belüli döntésekben mennyire szól bele, és mennyire eh, része az elszámoltathatósági folyamatnak. Eh, tehát, hogy önállóan dolgozik-e az, egy, az adminisztráció, vagy sem. Vannak olyan személyek, akik nem felelősek és nem rendelkeznek aláírási jogba költségvetési ügyekben. Ilyen például a főigazgató jól lehető személyesen felel a költségvetés végrehajtásáért. Az éves tevékenység jelentésében a főigazgató elszámol a mi irányunkban, és ez a szakbizottság mindenképpen jelentőséget tulajdonít annak, hogy legyen benne a jelentésben, hogy mikor és miről és hogyan tájékoztatják az illetékes biztost, és mi a, mi a sorsa ennek az információnak. Én azt látom, hogy évről évre nem változik a pénzeknek a kezelése, például nem megfelel a pénzek ellenőrzése Görögországban, 2010 óta nem megfelelő működik Portugáliában, Bulgáriában is problémák voltak, 2010-ben Németországban a strukturális alapokkal kapcsolatban voltak kérdések, és Spanyolország illetőleg Olaszország szintén a regionális pénzek eh, esetében mutatott fel bizonyos hiányosságokat. Eh, a kollégium vállalja politikai felelősséget ebben a jelentésben. A kérdés az, hogy ez a felelősségvállalás, ez mit is jelent pontosan, és hogyan változhat a helyzeten. A kérdés az, hogy a politikusok mennyire manipulálhatóak a bizottságon keresztül, hiszen nyilvánvalóan annak a kezében van a hatalom, aki a pénz felett eh, diszponál. A hogy, eznek mi a so, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet, azt a tudósaink megmondják, majd a tudós szakértőink. A korábbi biztos Günther Verheugen tíz évig volt a bizottság tagja, ő ismeri ezt az erőteret, és egyedülálló módon tematizálta, és nagyon jól tudja, eh, hogy mik a folyamatok. Szeretettel üdvözlöm itt, örülök, hogy újra láthatjuk, és várjuk már beszámolóját ebben a rendkívül fontos témában már csak azért is, mert ön korábban érintett volt ebben. Ez egy olyan fórum kell, hogy legyen ez a meghallgatás, ahol elgondolkozunk azon, hogy az Európai Unió közigazgatását hogyan is képzeljük el, és hogyan tudjuk azt javítani, vagy hogyan kellene azt javítanunk. Én aggódom, hogy az alapok kérdésében tehát a közigazgatás egyszer egyének a kérdésében még mindig nem működünk megfelelően. Az európai jogrend nem egy egységes közigazgatási eljárást irányoz elő, hanem különböző eljárások vannak, és a hatósági feladatok különbözőképpen vannak elosztva az ügynökségek és a bizottság között és adott esetben önkényességnek a vonásra is felmerülnek. Nekünk ugyanakkor jogbiztonságot kell adnunk, és elszámoltathatóaknak kell lennünk, ezért mindenképpen a döntési folyamatoknak az egységesítése mellett foglalnék állat, és Sefkovics alelnök úr, kérem, hogy az EU tekintélyének megtartása érdekében mindenképpen a következő parlamenti ciklus alatt a bizottság helyezzen erre hangsúlyt hogyha már közigazgatási reformról van szó, akkor nyilván valóan eh, a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatás a polgároknak is fontos kérdés, és elnézést kérek a tolmácsoktól. Tehát eh, fontos, hogy a jogorvoslatokról tájékoztatjuk a polgárokat, eh, és nézzük nyilvánvalóan a folyamatos minőséget is, tehát a minőség ellenőrzés is fontos kérdés. A szabályozó ügynökségekre vannak rá eh, utalva sokszor a polgárok, és eh, ki vannak szolgáltatva a különböző tagállamokban eh, érvényes különböző jogértelmezéseknek. Ezt is egységesíteni kellene, azonban ez eddig csak nyomokban sikerült. A negyedik pont, ez egy kis pont, csak a meghallgatás szélén, peremén, de mindenképpen egy parlament parlamenti bázisra van szüksége az EU által nyújtott anyagi támogatásoknak. Nincsen az egyes tagállamokban a biztosoknak megfelelő tisztviselő, nincsen meg az ő pandantjuk a tagállamokban, és ez mindenképpen egy probléma a pénzek elosztásánál úgy gondolom, hogy az, ami jelenleg demokratikus alapon van, az nem elegendő. A anyagi támogatások egy tanácsi rendeletben vannak szabályozva, ami egy 1967-es rendelet, és 2012-ben lett utoljára módosítva közvetlenül választott parlamentként mindenképpen nagyobb ráhatásúnak kellene lennie ezekre a dolgokra. 2007-ben Sebastiani a személyzeti tanács nevében a személyzeti ügyeknek a decentralizálása mellett tette le a garast, az Egyesült Államokból Skype-on lesz majd köztünk egy szakértő, aki sajnos nem tudott személyesen ellátogatni a mai meghallgatásunkra, de ebben a témában fog majd hozzászólni. 2007-ben tehát volt már egy meghallgatásunk, időközben a Költségvetési Szakbizottság kiadott egy tanulmányt a személyzeti ügyekben való decentralizáció kérdéséről. A kutatócsoport egy átfogó tanulmányt készített, ez talán a legátfogóbb jelentés a bizottságról. Nagyon örülök már előre is annak, hogy részben bemutathatjuk majd ezt a kiadványt. Ez a kiadvány foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy hogyan hoznak döntéseket, és a főtitkárság ebben az agglomerációban, ahol különböző önálló döntéshozók vannak, milyen szerepet játszik, és hogyan befolyásolja ezeket a döntéseket a Leideni Egyetemnek, a szakértőjét is szeretettel üdvözlöm, és várom az ezzel kapcsolatos állásfoglalását. Ez volt tehát a bevezetőm, elnök úr, köszönöm szépen! Köszönöm szépen az előadó bevezetőjét, egy átfogó programunk van tehát a mai napra, úgyhogy azt is javaslom, hogy rögtön kezdjük a mai napot, a mai napnak az érdemi napirendjét. Én magam is nagyon érdeklődöm, még akkor is, hogyha nem vagyok magam döntéshozó, és csak tudományos tanulmányokat olvasok a témában. Úgy gondolom, hogy ezek is érdekes kérdéseket, kérdéseket fognak tárgyalni, és az egész kérdést a Heisenbergi határozatlansági elv, határozatlansági tényező fényében kezelik. Günther Verheigent üdvözlöm elsőként, a bizottság korábbi tagját. A bizottság és az adminisztráció, a bürokrácia a költségvetés végrehajtása. Ki az utolsó szó? Ez az angol cím. Ferhajgen úr, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Nagy örömömre szolgál, hogy megint itt lehetek a parlamentben, hiszen az együttműködés az Európai Parlamenttel örömömre szolgált tíz e, év alatt, és ezt nem mondhatom el az összes európai intézményről. Természetesen felmerült bennem a kérdés, hogy vajon miért pont engem hívtak meg, Greszle asszony erre már utalást tett. Egy olyan témáról van szó, amely egész életem elfoglalkoztatott. Az a kérdés, hogy hogyan biztosítjuk a politika céljait, hogyan biztosítjuk azt, hogy e, az egyre jobban növekvő bürokratikus mm, gépezet ne ellenőrizze, illetve manipulálja a politikai vezetést. Nem azért kezdtem ezzel a témával foglalkozni, mert unatkoztam volna, hanem azért, mert a saját karrierem azzal kezdődött, amikor is a kormány egyik közeli intézményében dolgoztam 7 éven keresztül, és azt gondolom, hogy ez volt az az intézmény, amely a, legnagyobb hatást gyakorolta rám. De nem igazán miniszterként igaz ez, illetve a Bundestagban elnökként, biztosként később hanem a legnagyobb hatás az gyakorolt rám, az a munkakör, amikor 7 eh, éven keresztül egy adott minisztert eh, tájékoztathattam, javaslatokat készíthettem, ezeket a javaslatokat eh, nagyon gyakran átvették, és itt nem kellett személyes felelősséget vállalnom. És ezen időszak óta foglalkoztat engem ez a probléma, és ezért is vagyok itt a mai panelben. A politikai ellenőrzés problémája az apparátus fölött nem speciális probléma a bizottság számára, ez mindenütt jellemző. És hogyha speciális aspektusok alatt kell ezzel foglalkoznunk, akkor ezt látnunk kell, hogy a bizottság nem ugyanolyan intézmény, mint mások történelme, működése miatt strukturális problémákat teremt, amelyek másutt nincsenek meg. Tehát a kérdés az, hogy folyamatosan hogyan biztosítható az, hogy a tanácsparlament és a bizottság politikai akarata a szolgálatok napi szintű munkájában is megvalósuljon. Ne váljanak tőlem egyszerű recepteket, hiszen a politikai vezetőség és a bizottság adminisztrációja közötti együttműködés nem követi az igen miniszter úr elvet, természetesen ilyen esetek is vannak, tehát nem igaz az, hogy a politikusok marionettként, lógnak a bizottság adminisztrációjának, adminisztrátorainak kezében, ez nagyon vicces volna, de nem igaz, mint leírás. És ennek okaira is kitérnék most. Az első ok az, hogy az Európai Bizottság a folyamatosságot és a nem folyamatosságot is egyesíti egyben intézményen belül. Hogy a szerződés előírja, a bizottságot öt évente választják újból, nemzeti szint területen egyik kollégium sem alakít ki olyan kormányprogramot, mint a bizottság teljes függetlenségben. Tehát ez nemzeti szinten nem jellemző. A bizottság áthogó európai jogalkotás alapján lép fel, ehhez kapcsolódnak a korábbi bizottságnak a jogalkotási javaslatai, a költségvetés is rögzített már a 7 éves kereten belül, most vannak elvárások, hosszú évek során folytatott viták, mindegy, hogy ezt az érintettek folytatják a tagországok, illetve az intézmények, amelyeket szintén figyelembe kell venni. Tehát egyik bizottság sem kezdi munkáját a semmiből, a bizottságnak egyen, egyetlen megválasztott tagja sem ismerhet mindent, függetlenül attól, hogy a saját politikai karriere mennyire volt sikeres, tehát amikor felkészül az Európai Parlamentben a meghallgatásra, akkor nem tudhat mindet. Itt a meghallgatáson, aki nem megy át, úgymond elveszítheti a pozícióját, mi a feladata a jövőbeni biztosnak? A tanácsra kell támaszkodni, a tapasztalatra, a tudásra, a kollektív tudásra is a bizottsági szolgálatoktól. Ezek a szolgáltatók ismerik a jogalkotást, általában nem ismerik jól a nemzeti jogalkotásokat, de ismerik az európai jogalkotást, és a bizottság minden egyes tagja számára. Ez egy nagyon intenzív munkaszakasz a jövőbeni munkatársakkal, viszont a többi bizottsági szolgáltatóval együttműködés is meghatározó. És azt gondolom, hogy ez a megfigyelési szakasz rendkívül fontos, az, hogy például a szolgálatok tisztelik-e a biztost, az előkészítés szakaszában a munkatársak egyértelműen érzékelik azt, hogy jövőbeni biztosuk érdekelt a szaktémákban, intellektuális képességekkel rendelkezik-e ahhoz, hogy a nehéz kérdéseket is megoldja, hogy a megfelelő kérdéseket teszi-e fel, hajlandó-e, képes-e a csapatmunkára, stb. stb. stb. A saját tapasztalatom rendkívül pozitív ebben a témában. A szolgáltok jó tanácsokkal láttak el, viszont megvolt a saját szabadságom is, és nem vettem át mindent pontosan mindig úgy, ahogy a szolgáltok ezt előkészítették. De azt gondolom, hogy többre van szükség egy tényleges csapat kialakításához. Függetlenül attól, hogy eh, milyen politikai tapasztalatai vannak valakinek, hamar megtanulja azt, hogy európai biztosként eh, nem olyan munkát fog végezni, mint eh, például egy miniszter. Éppen ezért a bizottság kollégiumként működik, és a többség támogatására kell, hogy támaszkodjon, illetve az elnök véleményére is. Itt meg szeretném jegyezni azt, hogy egyértelmű, hogy az elmúlt években a bizottságon belül központosítást éltünk meg, a döntési folyamatok központosítását. Ennek a upstream coordination a technikai megnevezése, a bizottság méretéből adódik mindez. Nekem jelentős kétségeim vannak el tekintetben, hiszen véleményem szerint ez a formula úgymond túlságosan korlátozza a bizottságot. De ettől függetlenül a kollégium még mindig, a biztosok kollégiuma még mindig ugyanúgy működik és megvan. A bizottságnak a tagországok érdekeit és véleményét is figyelembe kell venni, illetve a parlament véleményét, parlamenten belül sem könnyű a helyzet, hiszen más eh, a felállás, mint a nemzeti kormányokban, és a parlamentben eh, nincsen olyan többség, amelyre folyamatosan lehetne támaszkodni, hanem minden egyes külön esetre kell támogatást szerezni, és ezt egyedül valaki nem tudja megoldani de a szolgáltatókra is vonatkozik az, hogy mindig új és új helyzetekre kell felkészülniük, új és új főnököket kell megszokniuk. Mindenki természetesen hozza saját életrajzát, saját nyelvét, saját személyiséget, saját munkamódszerét. Amikor alelnöké választottak, és az ipari főigazgatóságért voltam felelős, akkor azt kértem, hogy angolul készítsék el az anyagokat. Az utódom inkább franciául kérte ezeket az a anyagokat, és most csak egy példát mondtam. Döntő az, hogy a szolgálatok felismerjék, még nagyon gyorsan, hogy egy olyan személyről van ez szó, aki megjegyzések nélkül mindent pontosan ugyanúgy vesz át, szorgalmas-e valaki, hogy tényleg elolvassa valaki az előkészítő anyagokat, ez nem magától értetődik ugyanis, hiszen a politikai felelősök nem mindig olvassák el a dokumentumaikat tehát ez nem mondható szokványos esetnek. És természetesen ez is nagyon gyorsan kiderül, hogy van-e valakinek bátorság ahhoz, hogy elmondja a saját véleményét, hogy egy olyan személyiségről van ez szó, aki inkább szép nyugodtan el, eh, el evickél, úgymond. Én meg vagyok győződve arról, hogy a szolgálatok inkább kedvelik az önbiztosokat, akik keményen szeretnének dolgozni. A szolgáltatóknak visszajelzésre, visszacsatolásra van szüksége, és a legjobban akkor működhet ez, hogyha a politika kialakítása kollektív módon történik, mindenki tudja azt, hogy mik a célok, és mindenki élvezheti a biztos támogatását, illetve erre számíthat. Viszont megtanultam azt, hogy min, ez nem igaz minden egyes munkatársa nézve feltétlenül. A különböző eseteket egymástól el kell különíteni, hiszen voltak olyan munkatársak, akik folyamatosan ignorálták az egyes döntéseket, mintha ők állnának minden felett. Én javasoltam az 50-es cikkeit az eljárásokra vonatkozóan, ezt Sakovics biztos elutasította, hiszen nincsen személyi hatósága úgymond a biztosnak, tehát itt fontos különbséget tenni, és csak a kollégium dönthet ezekről, a biztos egyedül nem, egy adott munkatárs jövőjéről, és ez a munkatárs egy másik helyen talált foglalkoztatást, úgymond. Ez azonban egy extrém eset volt, és nem mindig örültek az én saját munkatársaim az én döntéseimnek, viszont én lojális és felmagatartást akartam mutatni olyan esetekben, amikor például egy politika döntés mondjuk jónak bizonyult, akkor ezt e, el is ismertük. A probléma abban állt, hogy a munkatársak a szolgálaton belül a politikai problémát nem ismerik fel politikai problémának. És nekem fogalmam sincsen e, annak a problémánk a hatására, a kihatására, amit most épp megpróbálok körülírni. Folyamatosan megírt, megéltem mindig azt a helyzetet, és Kreszle asszonyra utalt is, hogy mennyire meglepő az, hogy bizonyos téves eh, fejlődési vonalak éveken át tartanak, és senki nem avatkozik ezekbe bele. Eh, Gessle hogy ez azért van így, mert nem is felik fel a szolgálatok ezeket a problémákat politikai problémáknak, és nem gondolják azt, hogy erről tájékoztassák a kabinettet, vagy a biztos legalább. Én nagyon-nagyon sok ilyen esetet éltem meg, amikor éveken keresztül nem születtek meg a döntések, illetve hibás döntéseket toleráltak, azért, mert aki a döntést hozta, azzal a meggyőződésem volt, hogy ez nem politikai kérdés. Azt gondolom, hogy ez struktúrában keresendő, és nincsen megoldás erre a bizottsági struktúrában, hiszen nem lehet a végtelenségig bővíteni a kabinetteket, nem lehet minden egyes munka lépést egy eh, főigazgatóság alá helyezni, hogy ők ezt ellenőrizzék, de itt valóban egy óriási problémát eh, látunk, amikor a politikai problémát nem ismerik fel, és nem látják politikai problémának. Ez nem mindig a rossz akaraton múlik, nem arról van szó, hogy a biztos, úgymond a bizonytalanban hagyják, Nagyon sok olyan eset volt, amikor azok a problémák, amiket nem sikerült megoldani éveken keresztül, egy telefonbeszélgetés során egy adott tagországi miniszterrel, vagy a bizottságon belül egy kollégával megoldást kapott. Ez mutatja azonban, hogy mennyire nagyon fontos az, hogy a főigazgatók, az igazgatók felismerik azt, hogy mi az, ami politikai probléma, mi az, ami politikai kérdés, és a biztosnak természetesen feladata, hogy egyértelműsítsék azt, hogy ők mit tekintenek politikai kérdésnek. Tapasztalataim alapján elmondhatom azt, hogy ez csak és nagyon szoros rendszeres kapcsolat keretében képzelhető el a biztos és a főigazgatóságon belül a munkatársai között. Hallottam, hogy a Pródi bizottság előtt nem volt szokványos az, hogy a biztos találkozott a főigazgatókkal, és a kabinetben folytatott vezetőségi ülésekre a főigazgatót abszolút minimumként meg kell hívni, úgy érzem. Megváltozott az Európai Bizottság kultúrája is, létezik a saját intézményi kultúrája, ez is magyarázza azt, hogy a bizottság miért lép fel máshogy, nagyon fiatal, lelkes munkatársakat vesz fel, akiknek mindene a Brüsszel, úgymond, és a bizottság. A tagországi ismeretek különböznek, illetve a különböző valósággal kapcsolatos ismeretek is. A saját head of unit, illetve igazgató ismeri ezeket az embereket. Nagyon nehéz anyagokkal kell, hogy foglalkozzanak a tagországi képviselőkkel, parlamenttel szemben már nagyon korán karrierjük elején a bizottság nevében lépnek fel. Nem azt mondják, hogy én ezt, vagy ezt fontosnak tartom, hanem a bizottság ezt és ezt fontosnak tartja és a bizottság ezt soha nem fogja megtenni. Én ezt nagyon sok alkalommal hallottam a munkatársaktól, hogy a bizottság ezt soha nem fogja megtenni, nem fog így eljárni, és ezek a mondatok elhangzanak, még akkor is, hogyha a bizottság ezekkel a politikai kérdéseikkel egy percig sem foglalkozott. Tehát természetesen mindenki karriert szeretne csinálni a bizottságban, és ez nem a politikai vezetőn keresztül vezet, hanem a közvetlen főnökökön keresztül, később lesz biztos, fontos majd csak a biztos, ha például valaki mondjuk a kabinetben kell dolgozni nem a saját meggazdagodását tartja valaki szem előtt, hanem karriert szeretne csinálni. Éppen ezért a networking alapvető feltétele a bizottsági munkának, aki jó hálózati kapcsolat építő, könnyen létrehozhat megállapodásokat. Minden biztosnak szüksége van ilyen hálózatokra Elfordulhat, elfordul, előfordulhat az, hogy valaki úgy azért próbál meg egy politikai döntést elkerülni, mert a saját hálózatán belül szeretne egy dílt létrehozni, azért, mert a saját karrier lépcsőjén való továbbhaladáshoz ez jobb megoldás. Amikor a politikai vezető mondjuk már távozott a bizottságból, a munkatársaknak akkor is el kell igazodniak, és azok a munkatársak, akik mondjuk lojálisak voltak egy nem közkedvelt főnökhöz, utólag részesülnek úgymond büntetésben, ha ez a főnök távozik, és nem kapnak mondjuk állást a bizottságban. Az én időmben néhány főigazgató között létezett egy olyan kultúra, amikor is csak dísznek tekintették a biztost és saját maguk akartak végső döntéseket, döntéseket hozni. Nem szeretnek általánosságokban fogalmazni, de meg kellett tanulnom 99-ben, amikor elkezdtem a munkát, amikor is interjút keretében kiderült az, hogy a főigazgató máshogy nyilatkozott, mint én. Feltett feltette a kérdést, hogy én mit akarok, hiszen a politikát mi alakítjuk ki. A főigazgató az, aki a politikát alakítja, és a biztos pedig csak a prezentációt élvezi. Ez 99-ben még abszolút előfordult, és természetesen ez ahhoz vezetett, hogy nagyon hosszú megbeszélés folytattam a főigazgatóval, és utána már jó lett az együttműködés, de igazából soha nem tudta elfogadni ezt az új hozzáállást. Honnét is eredeztethető ez. Ez Jacques Delors fellépésével van összefüggésben, tehát a Delors idők magatartásával, a nagyon magas szintű tisztviselők meg vannak győződve arról, akik hosszú távon kizárólag meg tudják érteni a közös európai érdekeket, és ezeket képviselik és Folyamatosan megéltem azt, hogy a főigazgatóságok, ahol azt kellett volna mondani, hogy mi, inkább az én jegyében gondolkoztak, a főigazgatói szerep nagyon nehéz, felelősségteljes feladat, nekik kell terhet viselniük, ők viselik a felelősséget, egy egész főigazgatóságáért változó politikusokkal kell dolgozniuk a költségvetésért és felelősség teljes mértékben, Kreszle asszony erre utal, és nagyon gyakran a harmadik fél számára is kulcsfontosságú partnerek. A külvilág számára, akik a bizottsággal dolgoznak, a főigazgató a fontosabb személy, már csak azért is, mert ő a szolgált folyamatosságát képviseli, és nagyon sokan a főigazgatót fontosabb személynek eh, tartják, mint a bizottság tagjait. Én azt gondolom, hogy a német modell a politikai vezetéshez inkább megszívlelendő volna a bizottság számára, és amúgy is meg vagyok győződve arról, hogy nagyon fontos lenne, hogyha a biztosok a közvetlen ellenőrzés jobban gyakorolhatnak, és jobb hatással, nagyobb hatással lehetnének saját szolgálataikra. Mint ahogy a külügyi szolgálatban is ez érvényesült. Szóval ich denke für die besondere Két záró pont, pedig a bizottságon belül különleges kultúra alakult ki, és fontos ezzel kapcsolatban megérteni, hogy a bizottság szolgálatai kívülről kevésbé kapnak e, kezdeményezést, információt a nemzeti hatóságok munkatársai irányából. És természetesen ez a látókörüket beszűkíti, ez különösen akkor érezhető, hogyha az egyes tagállamoknak a különleges, specifikus kívánalmat, szükségleteit kell kezelniük, és speciális a helyzet. Az egyes tagállamokban kialakult szociális társadalmi helyzettel kapcsolatban én nem tartottam véletlennek, hogy későn vette észre a bizottság, hogy milyen szociális árat kellett megfizetnie a válsággal küzdő tagállamoknak a válságmenedzsment ellentételezéseképpen. Ezt későn látta csak a bizottság a vállalkozási főigazgatóság annak idején kötelezettséget vált arra, hogy gyakorlatra küldi a munkatársait valamilyen kis- és középvállalkozáshoz, hogy lehetővé tegye számukra, hogy az ilyen kis- és középvállalkozások mindennapjait jobban megismerjék. Ez rendkívül meglepő volt egyébként számomra, még ma is látom a meglepődött arcát annak a tisztviselőnek, akit elküldtünk annak idején egy ilyen KKV-be gyakorlatba, el se tudta képzelni, hogy mivel foglalkozik egy pékmester, akinek reggel háromkor kell fölkelnie. Hát ez egyszerűen nem tartozott az ő mindennapi valóságához, tapasztalati világához. A vannak tisztviselők, akik nagyon motiváltak, és az integrációhoz tényleg hozzá akarnak járulni itt Európába. Sajnos a bizottság folyosói még mindig az az érzésük, hogy a integráció, a szabályok, a közös szabályok számszerűségének növekedésében valósul csak meg. Ma már ennél korszerűbbek a helyzetek, hogyha például megnézzük a jobb jogalkotással kapcsolatos kezdeményezést, ez egy sikeres kezdeményezés, egy politikai prioritás is kifelé is a külső kommunikációban, és a tisztviselők, a munkatársak nagyon támogatják. Ezt ennek folytatásaképpen mindenképpen szükséges lenne az okos szabályozás elvét tovább vinni a bizottság számára, ugyanakkor nem csak a szabályalkotás, hanem a szabályok egységesítése is fontos. Nagyon sok olyan példát láthatunk, amelyek azt mutatják, hogy szükséges újfajta megközelítésmódot belevinni a napi munkába, és lehetővé tenni, hogy az emberek lássák, hogy a rugalmasság néha jobb, mint a szabályok vég nélküli harmonizálása. Még akkor is, hogyha, hogyha sok, sok esetben nem a belső piaci szabályokról van szó. És az utolsó pont, amiről szólnék, a hibákkal való bánásmódnak a kultúrája a bizottságban. Úgy gondolom, hogy ezen a területen az integráció esetében napról napra ismeretlen területre lépünk. Nyilvánvalóan ebből az következik, hogy hibákat is követünk el. Tolerancia és nyitottság kell, hogy a hibákat övezze, és nem szabad, hogy a dolgok szőnyeg alá söprése és a bizottságnak más mások hibáért való önkényes hibáztatása legyen a következmény. Tehát a tagállam hibákért nem a bizottság felel, még akkor is, hogyha a bizottságot mondják ki bűnösnek, akkor, hogyha mondjuk a német hatóságok döntenek telmetlen projektekről és azok finanszírozásra. Úgy gondolom, hogy a a hibákkal való bánásmódra megfelelő szabályok kidolgozása egyik prioritása volt a munkámnak, hiszen ez meghatározza a munka, a mindennapi munkát 2003-ban. Több rugalmasságot eh, kértem a pénzügyi szabályozás esetében, és ez meg is valósult időközben. És itt volt az Európában elfogadott eddigi legbonyolultabb jogszabály, a REACH, ott is előfordultak hibák. Minden abban résztvevő tudja, hogy voltak hibák, és tudták már akkor is, amielőtt a harmadik olvasatban elfogadták volna a jogszabályt. Ugyanakkor nem volt meg a politikai erőnk ahhoz, hogy a hibákról beszéljünk, és azokat megszüntessük. Ez látható például a Ricsnek a previewja esetében. A bizottság minden egyes tagjának ajánlani tudom, hogy foglalkozzon a hibákkal és a szolgálatokat bevonja a politikai gondolkodásba, és egész egyszerűen a bizottsági tag politikai világának fontosságát lássa. Egy technikai jellegű megjegyzés, a Polóri Bizottságban a saját főigazgatóságommal egy házban ültem, a főigazgató a szomszéd szobában ült, csak át kellett kopognom a falon, hogyha látni akartam őt, a Barózó bizottságban, az elsőben, aminek tagja voltam, sokszor egy hétig is eltartott, mire a saját főigazgatómnál időpontot kaptam a megbeszélésre. Én utaztam el, ő volt szolgálati úton, tehát a bizottsági tagoknak az egy épületben való koncentrációja, elválasztva őket a saját főigazgatóságútól, ez véleményem szerint alapvetően hibás döntés volt, és mindenképpen tanácsolni tudom, hogy ezzel a kérdéssel újra foglalkozom a bizottság. Hogyha a szolgálatok felett politikai ellenőrzést akarunk gyakorolni, akkor nem szabad, hogy ilyen nagyra nőni hagyjuk a térbeli távolságot. Végső soron pedig úgy gondolom, hogy fontos szerepet játszik mindig is annak a személyisége, akit a bizottságba hívtak, a politikai vezetési minőség kvalitásokkal vagy rendelkezik, vagy nem, de hogyha rendelkezik, akkor abban a helyzetben lesz képes lesz, hogy keresztül vigye akaratát, és képes lesz a politika primátusát is biztosítani a bizottsági munkában. Hogyha azonban a politikai vezetésnek nem, tekint, nem tekinti magát a politikai vezetés részének, hanem az adminisztráció vezetőjének tekinti magát, akkor nem lesz képes megfelelő politikai vezetést és politikai ellenőrzést gyakorolni e egyébként kitűnő teljesítményű adminisztráció felett. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, Felhajgen biztos úr, hogy ilyen intenzív és érdekes bepillantást nyújtott a korábbi tapasztalataiba. Később majd lesz lehetőség kérdések feltételére és azoknak a megvitatására, azonban most felhívnám Sefkovics biztos urat, hogy tartsa meg előadását. The title Köszönöm, hogy eljött. Az ön előadásának címe a decentralizálás költségei. Tehát, hogy van-e világos határ a politika és az adminisztráció között. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselő, kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani, hogy megvitatják velem ezt a rendkívül érdekes témát. Köszönöm Greszle asszonynak, illetve Günternek a kitűnő bevezetőt, illetve előadást, amely lehetővé teszi számomra, hogy egy kicsit az előadásomat kiterjeszem azokra a témákra, amelyeket ők is fölhoztak. Ugyanis az teljesen egyértelmű, hogyha decentralizálásról beszélünk, akkor nagyon sok dolog és elem merül fel. Gressle asszony említette például a numerus regulator, azt a számos szabályozó ügynökséget, amelyek az elmúlt években jöttek létre, és erre egyébként majd vissza fogok térni az előadásom vége felé. Aztán pedig természetesen létrejöttek a végrehajtó ügynökségek, amelyeket az Európai Számvevőszék javasolt. Ez segíti a bizottságot abban, hogy gyorsabban, profibb módon tudjuk végrehajtani programjainkat, illetve létrejöttek a igazgatási hivatalok, amelyek a bizottságon belül jöttek létre, illetve egyéb hivatalok számára is tevékenységet folytatnak. És végezetül pedig azt szeretném elmondani, amelyet Greszle asszony, illetve Ferhajgen úr is említett, tehát, hogy az a decentralizálás hogyan valósul meg, amely a központi szolgálatoktól az egyes különálló szolgálatok felé irányulnak, a főigazgatóságok szintjén, az igazgatóságok szintjén, az Európai Bizottságban, de ez tulajdonképpen vonatkoztatható a többi Európai Uniós intézményre, sőt, mi több, azt gondolom, hogy tulajdonképpen a nemzeti közigazgatóságokban is ugyanez valósul meg. Ezekkel a témákkal kapcsolatban az elképzeléseim szerepelnek itt a beszédemben, amelyet egyébként ki is nyomtattunk, és ott van a parlament dossziéjában, úgyhogy ha megengedik, akkor inkább meghallgatnám azokat az ajánlásokat, amelyeket a Greszlászony, illetve a szakbizottság egyéb tagjai tesznek, hogy egy kicsit spontánabb módon tudjunk elbeszélgetni ezekről a kérdésekről. Először is szeretnénk megvizsgálni, hogy hogyan működik az Európai Bizottság, milyen intézmény, milyen szerv az Európai Bizottság, és itt nagyon sok párhuzamot vonhatunk Ferhagen úr előadásával, ugyanis ezt figyelembe kell vennünk, hogyha a bizottság munkájára gondolunk, illetve az Európai Uniós döntéshozatalai folyamatokra, akkor tulajdonképpen az interakció, a kölcsönhatás az alapja ezeknek a különböző intézmények között, a bizottság, a tanács, illetve az Európai Parlament közötti interakció interakción. Nem fajta klasszikus kapcsolat, amit az tagállamokban tapasztalhatunk, tehát hogy a demokratikus folyamat belüli kapcsolatok a többség és a kisebbség szerint alakulnak illetve egy egyéb fontos jellemző az az, hogy az Európai Bizottság kollegiális módon hozza meg a döntéseket, tehát saját intézményeinken belül is konszenzusra kell jutnunk. Időnként nagyon nehéz, nagyon komoly témákban kell bonyolult döntéseket hoznunk ilyen módon, illetve a folyamatosság a nagyon hosszú távra vonatkozó tervezés, hosszú távú döntések, amelyeket az Európai Unióban hoznak meg, nagyon gyakran kötelező érvényűek az egymást követő bizottságok számára, és az Európai Parlament nagyon intenzív tárgyalásokat folytat. Remélem, hogy ezek már az több éves pénzügyi keretnek az utolsó lépései. Ez egy borzasztó fontos lépés, ugyanis 2020-ig határozza meg a költségvetésünket, és nyilvánvalóan az e- következő évben hivatalba lépő bizottságnak, és tiszteletbe kell majd ezeket az előirányzatokat tartania. És természetesen, mivel 28 tagállamból áll az Európai Unió, olyan döntéseket kell hozni, amelyek az összes 28 tagállam el tud fogadni. Azt mondanám, hogy az Európai Bizottság, az Európai Unió egyfajta sui generis struktúra szerkezet, nagyon egyedi szerkezet, és nagyon óvatosan kell összehasonlításokat végezni a nemzeti kormányok és az Európai Bizottság között. Mindig felmerül az a vita, hogy milyen a legjobban teljesítő közigazgatás, tehát hogy a politikai döntéseket hogyan lehet végigvinni a bürokrácián, az adminisztráción keresztül a végrehajtásig. De mivel saját személyes tapasztalattal is rendelkezem az Európai Bizottságban, illetve a Nemzeti Közigazgatásban, hogyha felső vezetésre gondolunk, akkor nem ajánlanám azt a, jele, azt a struktúrát, ahol mindig váltják egymást az irányító szervek, hanem egyfajta átívelő vált, váltakozást állapíthatunk meg. Nem szabad elfelejteni ugyanis, hogy az új vezetők, az új hivatalnokoknak be kell tanulni a feladatukba, ezért ha az Európai Unió szinten dolgozunk, akkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ne próbáljunk meg létrehozni bizonyos szakpolitikai területeken nemzeti fellegvárakat. Minden egyes tagállam különböző, és nyilván ezzel együtt arra kell törekednünk, hogy az európai összeállítás próbáljuk megtükrözni az Európai Uniós intézmények összeállításában. Hogyha egy kicsit követjük az ország specifikus ajánlásokat, amelyeket minden évben kiadunk, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy számos nemzeti parlamentben ezeket már bemutathattam. Ezekben nagyon sok új elem van, és ez pedig az az ajánlásra vonatkozik, ami a nemzeti közigazgatások kapacitására vonatkozik. Nagyon sok tagállamban azt láttuk, hogy az adminisztratív, az igazgatási kapacitás nagyon gyakran az egyik fő oka annak, amiért a strukturális reformok nem haladnak eléggé, amiért a strukturális alapokat nem költik el olyan minőségben, ahogyan az önök bizottsága is azt megköveteli, vagy pedig, hogy az Európai Uniós jogszabályokat miért késedelmesen hajtják végre. Ezért azt ajánlottuk a tagállamoknak, hogy nagyon óvatosak legyenek, a közigazgatási jogszabályokkal kapcsolatban a folytonosságot, a stabilizációt biztosítva, illetve a nemzeti közigazgatási rendszerek professzionális jellegét megőrizve, ugyanis a 21. Tagállam, 21. században már annyira kifinomult a közigazgatás, hogy nagyon nagy szükség van megfelelő szakemberekre. Nyilván vannak törések, különbségek a politikai és az administratív vezetőségben, a nemzeti közigazgatásban, az Európai Bizottságban ugyanúgy tapasztalhatók ezek a törések. Például a főigazgatók nagyon tapasztaltak, nagyon határozott személyes, személyiségek, és nagyon sok eléggé próbátra tevő tevékenységeket folytattak életük során, nagyon sok vezetőségi szerepet töltöttek be, de ehhez nagyon fontos, hogy erős biztosok is legyenek körülöttük, annak érdekében, hogy egyfajta késedelmet áthidalják mondjuk a politikai akarat és a döntéshozatal között, ez a lehető legrövidebb időre csökkentsék. Amikor megszületik egy döntés, akkor biztosíthatom önöket arról, hogy a biztos és a bizottsági kollégium az, amely meghozza a döntést. Nyilván a bizottsági kollégium egyre nagyobbra nőtt, például az európai szemeszternek köszönhetően ez, ez a fajta kollegiális megközelítés, illetve az elnök támogatása alapvető fontosságú, illetve az is, hogy tudjuk, hogy ezek a javasolt intézkedések az Európai Parlament támogatását is megérdemlik, ugyanis nem szeretnénk, hogyha olyan javaslatokat terjesztenénk be, ahol úgy gondoljuk, úgy látjuk, hogy ezek nem valósulnak meg. Az önök idejét sem akarjuk vesztegetni, a tagállamokét sem, eredményeket akarunk. Ezért, hogyha egy javaslatot teszünk, akkor szeretnénk látni, hogy azt a kollégium is támogatja, a parlament is támogatja, illetve a tagállamok is támogatják azt. És azt gondolom, hogy ezt szem előtt kell tartanunk, ez nagyon fontos, főként a mostani felgyorsult időkben, amikor a döntéseket nagyon gyorsan kell meghoznunk. Nézzük akkor a személyzeti kérdéseket a bizottság keretében. Ugyanis ott is nagyon sok különböző megközelítés van, hogy hogyan szerveződik a bizottság személyzete, hogyan választjuk ki őket, milyen az összetétel. Átlag életkor azoknál, akik csatlakoznak az Európai Bizottsághoz, ez 35 év. Azt láthatjuk tehát, hogy a bizottsági szakemberek, dolgozók már korábbi tapasztalattal rendelkeznek az intézményen kívül, és azt hiszem, hogy Kasim professzor is meg fogja ezt erősíteni, hogy a tanulmányok azt mutatták, hogy az Európai Bizottság személyzete nagyon sokszínű, ugyanis nagyon sokak meglepetésére nem a jogászok teszik ki a bizottság legnagyobb részét, hanem a közgazdászok, és talán, ha megnézzük a második csoportot, az Európai Bizottságban, ezek pedig a tudósokból állnak, a jogászok pedig csupán a harmadik helyre szorultak, ez talán nagyon meglepő sokaknak, és hogyha megnézzük a nemi egyensúlyt az Európai Bizottságban, illetve annak változását az elmúlt 13 évben. 2000-ben például a dolgozóknak csupán 46%-a volt nő, ma pedig a nők már többségben vannak az Európai Bizottságban, ugyanis 53%-ot tesznek ki. És köszönhetően Günther Ferhajgen nagyszerű munkájának, amikor bővítési biztos volt. Már nem 15-en vagyunk, hanem 28 tagállamból áll az Európai Unió, illetve az Európai Uniós intézmény. Azt szeretném tehát mondani, hogy az a meglátás, hogy a bizottság egyfajta bezárkózott közszolgálat, adminisztratív szervezet, és nem fogadja be az új hullámot, hogyha mondhatom így, teljesen hibás meglátás, ugyanis ez a fajta rendszer, amikor egyfajta átívelő változásokat tudunk megvalósítani, tehát ugyanaz a dinamika valósul meg, amely az európai valósághoz alkalmazkodik. Ez a jellemző az Európai Bizottságra. Természetesen, ami az egyik nagy probléma egyébként, és erre Günther is utalt, ez az, hogy hogyan tudjuk, akár Brüsszelből, hogyan tudunk szoros kapcsolatot tartani a tagállamokkal, a várassal, az adott közösséggel, tehát hogyan látjuk a valós világot, hogyan látjuk azt, hogy az itt meghozott döntések milyen hatással vannak az emberek életére. Én magam vagyok az egyik legnagyobb támogatója annak, hogy ezt a kapcsolatot őrizzük meg. Tehát, hogy nagyon szoros kapcsolatban legyünk azzal, ami nap mint nap történik a tagállamokkal, a tagállami valóságokkal, ugyanis az EU adminisztrációjának az európai hátteret kell bemutatnia, illetve tükröznie. Hogyha megnézzük például a belső mobilitást, ez az egyik olyan probléma, amelyel meg kell birkoznia az Európai Bizottságnak. Az egyik közigazgatás, köz, főigazgatóság például meghoz egy döntést, tesz egy javaslatot, és akkor az csak az övéké, és ha már készen van a javaslat, akkor nyúlhatnak hozzá a többiek, és nézhetnek bele. Most pedig az új felelősségi körökkel a gazdasági kormányzás keretében egy új rendszert vezettünk be, sokkal inkább a főigazgatóságok közötti munkacsoportokat használjuk. Ezek olyan csapatok, amelyek egy adott feladatra jöttek létre arra, hogy megtalálják a megoldást az adott helyzetre, illetve, hogy így módon pedig megszüntessük azt a mentalitást, amely a nagyon nagy közigazgatásokra gyakran jellemző. A tagállamoktól nagyon nagy szaktudás, szakértelmet kapunk. A tagállamok az Európai Bizottságokban is jelen vannak, több mint ezer nemzeti szakértőnk van, és nagyon sok temporary agent dolgozunk együtt, határozott időre szóló szerződésekkel, illetve külső toborzást is végzünk, amikor úgy érezzük, hogy külső szakértelemre lenne szükség egy adott munkakörben, és a szakszervezetek ennek nem nagyon örülnek, Sebastiani óra tekintek, most ugyanis sokat vitatkoztunk erről vele is. Aztán pedig egy másik elem, amelyet javasolni szeretnék, és kérném önöket, hogy támogassanak ebben minket, hiszen az önök szakbizottságához is el fog ez érni. Ez egy olyan kezdeményezést, amelyet egyfajta rövid távú mobilitásra tettem annak érdekében, hogy az Európai Bizottság és a nemzeti közigazgatások között megvalósuljon, ugyanazért, amiért Günther például a hivatalnokait elküldte a kisvállalkozásokhoz, hogy lássák, hogy milyenek milyen a mindennapi élet. Nos, nekünk ez lenne az ötletünk, hogy a hivatalnokainkat elküldjük például magánvállalatokhoz, illetve akár a nemzeti közigazgatásokhoz, a nemzeti kormányokhoz, annak érdekében, hogy időnként ez nagyon fontos lenne a hivatalnokaink számára, hogy tudják, hogy a kis tagállamokban például nem olyan könnyű a nagyon bonyolult jogszabályokat végrehajtani, hogy a kisebb közigazgatások hogyan tudnak megbírkozni az európai jogszabályok végrehajtásával, az európai döntéshozatallal és szeretném, hogyha egy jól működő hálózat kialakulna a nemzet és az európai közhivatalnokok között annak érdekében, hogy ez egy közös projekt legyen, hiszen azok a jogszabályok, amelyeket itt meghozunk, az egy közös projekt, közös feladat annak végrehajtása. Aztán természetesen nagyon gyakran előfordul, hogyha megnézzük például az Európai Bizottság méretét, nagyon sokat olvashatunk erről a sajtóban, hogy borzasztó nagy ez a bürokrácia, és túl sok dolgozónk van. A bizottság ma körülbelül 30 ezer tagú személyzettel rendelkezik. Kivel akarjuk összehasonlítani? Nos, nyilván nincs tökéletes összehasonlítás most megnéztem például, hogy a, mondjuk a stokholmi közigazgatás hogyan működik, illetve hány személyből áll. Ott például 40 ezer személy dolgozik a városi közigazgatásban. Nyilván különböző feladatokat látnak el, különböző szerepet töltenek be, de az csak egyetlen város, Stockholm, az Európai Unió pedig egy egész kontinens 500 millió lakosból áll, úgyhogy ezt a fajta arányosságot azért vegyük figyelembe, amikor az Európai Bizottság méretéről vitázunk. Aztán pedig, hogyha a minisztériumokat és a főigazgatóságokat összehasonlítjuk, nagyon sok ilyen összehasonlítást lehetne tenni, csak nézzük meg például a DG Move 500 személyzettel rendelkezik, ez a közlekedési főigazgatóság. Nézzük meg akkor mondjuk az Egyesült Királyság közlekedési minisztériumát több mint 1600 hivatalnokkal rendelkeznek, illetve országszerte még 50 ezer kihelyezett dolgozójuk van, úgyhogy így azért elég nehéz összehasonlításokat végezni. Aztán nézzük a gazdasági területet, ahol az Európai Bizottságnak nagyon sok hatásköre van. Megnéztem például a német pénzügyminisztérium méretét, 1800 dolgozója van. Hogyha a bizottságot megnézzük, mondjuk az ECFIN, a Taxud és a Költségvetési Főigazgatóságot 1500 dolgozóval rendelkeznek összességében. Tehát ezzel az új feladattal, amelyet az Európai Bizottság kapott, illetve a nyelvi követelményeket, hogy 24 hivatalos nyelven működünk, hogy különböző területeken, régiókban, országokban kell tevékenykednünk. Az Európai Bizottság mérete, hogyha megnézzük, egyáltalán nem aránytalan és túlzó. Nyilván vannak lehetőségek a megtakarításokra is, és erre is vissza fogok térni. Kreszle asszony, illetve Ferhajgen úr is említett egy másik kérdést, ez pedig a politikai réteg, a biztosok száma. Nagyon sok kérdést kapok a sajtótól, a nemzeti parlamentektől. 28 biztosunk van, ez túl sok, legyen kevesebb de amit nagyon fontosan találok elmondani, az az, hogyha megnézzük a bizottság politikai rétegét, ez annyira vékony. Nincsen helyettesünk, nincsen államtitkári szintünk, hogyha megnézzük, a politikai képviselet az Európai Bizottságban az csak az adott biztosból áll. Tehát, hogyha önöknél a szakbizottságban vita folyik, akkor mindig egy politikai vitát akarnak lefolytatni, nyilván akkor a biztosnak ide kell jönni. Elnök úr, vagy pedig hívunk egy államtitkárt de mondjuk, hogyha a nemzeti parlamentekhez ellátogatunk, akkor nyilván nem főigazgatókkal akarnak beszélni, hanem a biztossal akarnak beszélni. Vagy ha elmennek a miniszterek tanácsába, akkor nyilvánvalóan csak a biztosok tudnak oda elmenni, illetve nagyon sok nemzetközi kötelezettségünk van G8, G20 csúcs találkozó, úgyhogy annyit elmondhatok, hogy nem unatkozunk. Mindezt a nagyon fontos politikai feladatot, tehát, hogy képviseljük az intézmény, a társjogalkotókkal, illetve a nemzetközi partnerekkel együtt is kell végeznünk, ugyanakkor viszont a politikai vezetést is végre kell hajtanunk az Európai Bizottságon belül. Úgyhogy annyit szeretnék mondani, hogy ezt ezért vegyék figyelembe, hogyha összehasonlítják a tagállami kormányok hagyományos struktúrájával, ott vannak a miniszterek, ott vannak a helyett miniszterhelyettesek, az államtitkárok, és a többi. Úgyhogy nézzük csak meg, számoljuk össze, hogy hányan vannak, egészen meglepő számok jönnek ki. Hatékonyságra vonatkozó kérdés. Itt megint csak köszönetet mondanék a szakbizottságnak a szoros együttműködésére illetve hogy mennyire fontos hozzájárulást adtak ehhez a folyamathoz, ugyanis az önök munkájának köszönhetően, az átvilágítási jelentéseiknek köszönhetően nagyon sok fontos volt meg ezeken a területeken. Azt is talán tudják, hogy nemrégiben zárultak le a tárgyalások a legújabb személyzeti szabályozásról, amely 2011. januárjában lép érvénybe, és ez pedig egy 5%-os csökkentést tartalmaz a heti munkaórák emelését, illetve 200 milliárdos megtakarítást amely 2004 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan még magasabb összeget tesz ki. Hogyha megnézzük ezeket a csökkentéseket, ezek soha nem könnyűek, ez már az elmúlt évben elkezdtük, el nem tudom mondani, hogy hányszor kellett leülnöm kávézni a kollégáimmal, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, de az átvilágítási gyakorlatra alapozzuk a tevékenységünket, nagyon komolyan megnézzük a rezsiköltségeket, átvizsgáljuk azokat, a munkaterhelésünket és a többi. Minden egyes új átvilágítási jelentés tartalmaz egy rövid összefoglalót a legfontosabb számadatokkal. Minden egyes biztosnak ezt elküldöm a kollégium ülésén, és nagyon érdekes vitákat folytatnak a főigazgatóikkal az arányokat illetően, például, hogy hány megüresedett állás van, hányan vannak betegállományban, szabadságon, stb. Azt gondolom, hogy minél jobban elé előkészítjük ezt a gyakorlatot, annál több további racionalizálást tudunk megfolytatni. Ott lesznek például a főigazgatóságok, amelyek az elkövetkezendő öt évben 10, akár 10%-kal kevesebb dolgozóval rendelkeznek, az 5%-os személyzetcsökkentés, illetve ott van a plusz 5%, amely az átcsoportosítás miatt kerül el az adott főigazgatóságról. Tehát ez a gyakorlat nagyon fájdalmas lesz, de muszáj azokra a pontos, konkrét számadatokra alapozva megtennünk ezt, amelyeket az átvilágítási folyamatból kaptunk. Aztán pedig vannak további területek, ahol lehetne jobban teljesíteni. Gresslászony egy említette például az egyszerűsítést, hogyan lehet lehetne jobb igazgatást megvalósítani, és ezért például az információs technológiai racionalizálást is elkezdtük. Nagyon-nagyon nehéz egyébként. A Fehérházból egyébként az ezzel foglalkozó vezetőt megkérdeztük, hogy ti hogy csináljátok ezt, és elmondták, hogy igen, ez náluk is borzalmasan nehéz feladat, mert nyilván nálunk is az történik, hogy minden főigazgatóság a saját rendszerét akarja fejleszteni, és akkor egy idő után pedig olyan szintre növekedett az adott rendszer, hogy az már kezelhetetlen volt, de a költségvetés csökkentés miatt muszáj ezt valahogyan kordában tartani. Ugyanezt történik egyébként például a vállalati szolgálatok tekintetében, amit a HR főigazgatóságtól kapunk, az elnök, jó magam, illetve a vezetőhivatalnokok ott voltak az első ilyen találkozón, és ott a decentralizálással foglalkoztunk, azt megállapítottuk, hogy a kiegyensúlyozásra, az egyensúly felállítására borzasztó nagy szükség van. A HR, az IT lehetővé teszi, számunkra, hogy a rezsiköltségeket csökkentsük, és ez pedig már egyfajta kiterjesztett hatással rendelkezhet. 40 főigazgatóság van, 30 ezer dolgozó, ehhez borzasztó nagy koordinálásra van szükség, és nagyon határozott egyfajta vállalati igazgatásra, ha mondhatom így, annak érdekében, hogy az intézmény jobban működjön. Ha megengedik, még néhány percben folytatnám, és támogatását kérném ahhoz, hogy foglalkozzunk a szabályozó ügynökségekkel. Gressle asszonynal együtt dolgoztam itt a szakbizottságban, illetve egyéb kollégákkal a parlamentben már évek óta foglalkoztunk ezzel a témával, és borzasztóan nagy erőfeszítések árán megállapodtunk valamiben, ami szerintem egy horizontális megközelítés arra vonatkozóan, hogy a szabályozó ügynökségeket hogyan igazgassuk jobban. 49 ügynökségünk van, 32 ezek közül szabályozó ügynökség, tehát decentralizált szervek, több mint 700 millió euró rendelkeznek, illetve 7000 dolgozóval megfelelő irányításra van szükség, és horizontálisan jóváhagyott alapelvekre. Ez sikerült is megvalósítanunk. Természetesen ezeket az elveket az első naptól kezdve igyekeztem végrehajtani. A CEPOL esetét szeretném megemlíteni. Én ott az Európollal való összevonást javasoltam. Számomra ez teljesen logikus volt egyébként, a rendőröket, ugyanis a legfőbb EU szervben képezzük tovább, ami ezzel foglalkozik, a rendőrségi témákkal, és ez ugye az Europol. Én ezt egyébként tankönyvi példájának láttam annak, hogy hogyan tudnánk megtakarítani rengeteg pénzt, akár 50 millió eurót annak érdekében a 2020-as évig, és ezt pedig példaként használhatnánk fel a további szabályozó ügynökségekhez. De mi történt? Egyetlen tagállam sem, és ez a szakbizottság sem támogatta ezt az összevonást. Tehát bozasztó sok munkát végeztünk, ebbe az irányba, ugyanakkor viszont ez nem fog megvalósulni, és nagyon gyakran azt mondhatom, hogy ugyanazok a tagállamok, sőt, ugyanazok a minisztériumok, amelyek bírálják a bizottságot, hogy igenis takarítson meg pénzt, ugyanezek a minisztériumok nem akarták, hogy a CEPOL és az Európol összeolvadjon. Úgyhogy kérem önöket, hogy segítsenek abban, hogy ezt egy kicsit vigyük előre, folytassuk ezt a témát, ugyanis, hogyha ezzel a tankönyvi példával nem tudunk haladni előre, nagyon nehéz lesz előre haladást elérnünk más szabályozói ügynökségekkel a jövőben. Aztán természetesen, hogyha visszatérünk az eredeti címünkre, a meghallgatás eredeti címére, a bizottság, mint a költségvetés végrehajtója meg vagyok győződve arról, és ez a szakbizottságok munkájának is köszönhető, hogy nagyon megfelelő eljárásaink vannak, fékek és ellensúlyok rendszere megvalósul, biztosítjuk a szabályok betarthatóságát. És időnként úgy tűnik, hogy a formális megfelelőségre nagyobb figyelmet fordítunk, mint a polgárokra, régiókra az országokra. Hogyan találjuk meg a megfelelő egyensúlyokat? Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy problémát jelent. Az Európai Bizottság, az Európai Számvevőszékkel együttműködve, illetve az Európai Parlamenttel együttműködve nagyon fontos elemet jelent, ugyanis azt hiszem, hogy csak ez a nagyon szoros együttműködés teszi lehetővé, hogy a következő Európai Uniós választások, illetve Európai Parlamenti választások előtt küldjük ezt az üzenetet a polgároknak, hogy végrehajtjuk ezt a költségvetést, ellenőrizzük azt, nem Brüsszelnek vagy Strasbourgnak megy ez a pénz, hanem a, a költségvetés 95%-át az országokra, az emberekre fordítjuk. Nagyon szépen köszönöm türelmüket, köszönöm a meghívást, köszönöm a figyelmüket, és várom természetesen a vitát. Köszönöm. Mr. Vice President. Köszönjük szépen Alánok úr az előadását. Két um, nagyon magasrangú um, személytől hallottunk előadást a bizottság képviseletében. Nem figyeltem az órát, azt gondolom, hogy egy kicsit késésben vagyunk, de most a kérdések köre következik. Kérem a kedves képviselőket, hogy mindenki röviden fogalmazza meg a kérdését, maximum két percben tegye fel a kérdést. Gressle asszony, Balcsitis, és utána mindenki megkapja még a szót. Köszönjük szépen az érdekes beszámolóikat, illetve összefoglalását annak, amit az elmúlt években elértünk, tettünk. Ugyanakkor feltűnt nekem, hogy eh, bizonyos szereplők még nem fordultak itt elő e, ebben a körben, így például a főigazgatókat, főigazgatóságokat még nem látok itt képviselve. A kérdés ugye, hogy mi a hatása, a befolyása a főigazgatónak, illetve a főigazgatóságnak a biztos munkájára. Én gyűjtöm az ezzel kapcsolatos történeteket, feltűnt nekem, hogy a főigazgatóság képviselők, parlamenti képviselőknek írásbeli kérdései esetében azt a rendelkezést adták, hogy nem lehetnek hosszabbak az erre válaszok, mint 25 sor. Nos, a kérdésem az, hogy hogy engedheti meg egy biztos, hogy az ő cselekvési szabadságát így módon korlátozzák, és ha megengedi ezt, akkor miért teszi ezt? Elnök, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a hozzászólásokat összegyűjtenénk, és akkor egyben válaszolnánk rájuk. Zigmund Balcitis kap szót. Ačiū, gerimas pirmininkė. Nu, natūralu, kad dvi minutės. Köszönöm szépen. Természetesen eh, a kettő perc az nem elégséges a megjegyzéseim előadására. Először is szeretnék Reszle asszonynak köszönetet mondani. Nagyon érdekes dolog, eh, így sok év után most vitát folytatni erről a témáról. Úgy gondolom, hogy megfelelő időben tesszük ezt. Nekünk magunknak is sok tapasztalatunk van az elmúlt évekből, adott esetben a parlamenti munka berkeiből is, illetve a tanácsi munkát is ismerjük már, úgyhogy úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy az európai biztosoknak a szerepe az optimálisan van, van kialakítva. Vannak már az elmúlt években javulások, jobb koordináció, a stabilitási mechanizmus bevezetése, de úgy gondolom, hogy a biztosnak, az európai biztosnak a szerepét újra kellene definiálnunk, újra kellene gondolnunk. Nagyon is egyetértek eh, Gressle képviselő asszonyal, amikor a főigazgatóságoknak a, e, bocsánat, a főtitkárságnak és a főtitkárnak a szerepéről eh, szól. Úgy gondolom, hogy mindenképpen felelősséget kell vállalniuk a főigazgatóknak a saját tevékenységükért, és mindenképpen jó lenne újra gondolni a fő igazgatóságoknak és a főigazgatók működésének eh, módját. Ha egy főigazgatót éveken keresztül eh, nem lehet leváltani, lecserélni, mert a szerződése ezt nem teszi lehetővé, és a fizetése az csak duzzad, duzzad évről évre, akkor bizony ez egy probléma, amivel foglalkozni kell. Eh, egyetértek Ferhajgen úrral abban, hogy a biztosoknak sokkal több hatalmat kellene helyezni a kezükbe, abban a tekintetben, hogy jobban rálássanak, jobban szélesebb körben tisztázni tudják az egyes saját maguk alá tartozó főigazgatóságon belüli folyamatokat. Úgy gondolom, hogy fontos lenne nagyobb súlyt adni eh, annak, hogy a parlament értékelhesse az egyes biztosoknak és az alájuk tartozó főigazgatóságoknak a tevékenységét. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek mindenképpen lehetőséget kell biztosítania arra, hogy véleményt nyilvánítson az egyes főigazgatóságok és az egyes biztosok által végzett munkáról. Ami a nemzeti kormányokat illeti, ők is testületként eh, hozzák döntésüket, hogyha vitás kérdésekről van szó és szavazat többséggel, többséggel döntenek arról, hogy hogyan tovább az adott kérdésben. Az hozzászólási időm lejárt, de azt hangsúlyoznám, hogy az elszámoltathatóság és az elszámolási kötelezettség kérdését újra kell fogalmaznunk, hogy a jövőben ne kerüljön sor az Olaf kínos közbenjárására. Köszönöm szépen, Paul Rübich kapszót. Köszönöm szépen, minek utána itt a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságban vagyunk. Engem az érdekelne, hogy a források tényleges elköltése hogyan folyik a bizottságon belül, mi a viszony a biztos e, és a főigazgatóság között ebben a tekintetben, és a biztosnak milyen, hatás, e, milyen ráhatása van a források elköltésére, illetőleg hogyan biztosítják a tagállamoknak az ellenőrzését, hogy azt, amit a háromoldalú párbeszéden megállapodtak, azt ténylegesen végrehajtsa tehát a, a bürokrácia. Tehát a költségvetés végrehajtása a tagállamokban hogyan is van ellenőrizve. Köszönöm szépen, további hozzászólók nincsenek, úgyhogy Akkor most átérünk a válaszokra. Ki kezd? Ferhajgen úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is Gressle asszony kérdésére térnék ki, mert ez egy nagyon is központi kérdés. A tízes fél év alatt, amikor a biztosként dolgoztam, a főigazgatóságnak a szerepét alapvetően megváltoztattam. Abban látta, a feladatát a trojka annak idején, hogy a kollegialitásnak a szabályait a döntéshozatal során a lehető legmesszebb menőkig érvényesítse. Ebben ennek nyilván politikai vonatkozásai is voltak. A Barozó Keszrindi csoporttal egy teljesen átpolitizált főigazgatóságunk volt, Most azonban, tehát most, mostanra gyakorlatilag a főigazgatóság eh, a, a, a fő titkárság gyakorlatilag a bizottság elnökének egyfajta végrehajtó testületővé vált. És ez mostanra már azért világos mindenki számára. És ennek megfelelően cselekszik mindenki, tehát a, a bizottsági elnök iránymutatásai szerint köteles a főtitkárság eljárni. Ez összefügghet a kettő közötti bizalmi viszonyjal is, lehet egy strukturális okokból következő dolog is, ez majd megmutatkozik. A főtitkárságnak nyilvánvalóan ebből egy sokkal nagyobb koordinációs sokkal nagyobb koordinációs feladatokkal kell szembenéznie emiatt, és természetesen e, ennek a koordinációs feladatnak a növekedéséhez magának az uniónak a bővítése is hozzájárult. Érdekes módon a bizottság e, maga e, ezt a kérdést, tehát a belső koordináció, a belső politikai koordináció kérdését egyáltalán nem e, kezeli. Romano Pródival és Barózóval is beszéltem erről a kérdésről, és feltettem nekik a kérdést, hogy hogyan biztosítják, hogy egy ilyen nagy mértékű bizottság, bizottságban, ahol különböző fontosságú feladatterületek vannak, tehát hogyan biztosítják egy ilyen nagy bizottságon belül, hogy a politikák nem mutáljanak, hanem koherensek maradjanak. Nézzük meg az én német utódomnak a példáját. Günther Oettinger ott ül biztosként, aki energiaügyekért felelős, legalábbis a mandátuma szerint. Hogyha azonban megnézzük pontosan, akkor a, a belső piaci eh, biztos, a környezetvédelmi, a kutatásokért felelős biztos, a klímaügyért felelős biztos, a külkereskedelmi biztos, a versenyjogi kérdéseket felelős biztos is illetékes az energiaügyekben. Tehát senki sem illetékes. A bizottságon belül nincsen olyan eh, biztos, akinek koordináló eh, feladatköre van az együttműködő biztosok között ebben a kérdésben. És ez egy rendkívül, pedig ez egy rendkívül fontos kérdés, rendkívül fontos terület, ahol koherenciáról kell gondoskodni. Úgyhogy Greszle asszony azt mondhatom, hogy a bizottsági döntéseknek a nagy része politikai részvétel, tehát a biztosok politikai részvételen nélkül történik. Ez nem is lehet másképp. Ezrével vannak évente formális bizottsági döntések, több száz esetből eh, eh, több száz szerződés szegési eljárásból álló állományunk van, ahol számtalan döntést kell hozni. Százával vannak tehát formalizált döntések is az ilyen eljárásokban, amelyek a adott biztosnak a politikai befolyásolása vagy rálátása nélkül e, e, történnek, és itt a biztosatsági politika kontinuitásának és koherenciájának biztosítása az érintett főigazgatóság feladata. Ezen, ezek mellett a főtitkárság nagyon hatalmas és befolyásossá vált, ami, amit én mondok, én azt támogatnám és azt javasolom, hogy eh, adjuk fel a bizottságot egységes eh, hatóságként. Ez a bizottság korai életének fennállásának korai szakaszában még egy jó, eh, jó dolog volt, de most már inkább be kellene vezetni a teljes anyagi és adminisztratív felelősségvállalását a politikai döntéshozói szintnek ami pedig Rübis úr kérdését illeti, csak annak, annak csak az első felére tudok válaszolni, a második részéhez nincsen meg a politikai tapasztalatom, de ami eh, a források elköltésére a politikai eh, befolyást illeti, a biztosok politikai befolyását, nekem biztosként eh, a forrásoknak a meghirdetésére, kihirdetésére és odaítélésére egyáltalán nem volt politikai befolyásom. És azt kell, hogy mondjam, Rübics úr, én hálás voltam, hogy nincsen ilyen befolyásom ugyanis akkor később nem hibáztathatnak azért, hogy hogyan költöttük el a forrásokat. Én beszéltem olyan kormányfővel, aki egy bizonyos végrehajtási döntést mondjuk erkölcstelen módon próbált befolyásolni, és én nagyon-nagyon boldog voltam, amikor azt mondhattam neki, hogy hát sajnos az ilyen erkölcstelen nyomásgyakorlásnak nem tudok engedni, mert hogy nem tudok befolyást gyakorolni a források elköltésére. Én ezt egyszerűen nem tudom. Tehát teljesen nulla a befolyása biztosnak ezen a ponton. És a döntési folyamat teljesen a főigazgatók kezében van, akik egyébként nem feltétlen szeretik ezt a feladatot. Az én saját főigazgatómról tudom, hogy inkább nehézségei voltak ezzel, hiszen nyilvánvalóan minden döntése személyes felelősség, személyes felelősségvállalás is kapcsolódik, ami ahhoz vezet, hogy adott esetben személyesen vonják őt felelősségre a döntéséért, és nyilvánvalóan berzenkednek ettől a főigazgatók. Úgyhogy ezen a ponton a bizottság sokkal jobban van szervezve, mint a legtöbb közigazgatás, amiről információval rendelkezem. Ugyanis a politikai befolyásolás a puszta költségvetési végrehajtás területén egész egyszerűen kizárt, nem lehetséges. A politikában, aki tapasztalata rendelkezik, az tudja, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Elnök, köszönöm szépen, Ferhajgen úr, Sefkovics úr. Uh, for your... Köszönjük szépen a kérdéseket a főtitkárságot illeti, a főtitkát, hogy Günther elmondta a bővítés kapcsán, illetve az elnökök erőteljesebb hatalmát, kompetenciáját, illetően a Lisszaboni szerződésből adódóan, ez mind igaz, és tény az, hogy minél nagyobb a felelőssége és a kompetenciái az Európai Bizottságnak, annál eh, nagyobb az igény egy eh, központi koordináló szervre is, hiszen nagyon fontos a politikák koherenciája, és az energiai eh, főigazgatóság nem biztos, hogy összhangban áll az éghajlati főigazgatósággal. És az ország specifikus mechanizmusoknak sem szabad például az agrifőigazgatóság alapelve jellem mennie. Nagyon fontos a koordináció éppen ezért, mint említettem, nem csak a főtitkár végez ilyen koordinációs feladatot, a koordinációt már a kezdetektől fogva, javaslatok első lépésétől fogva el kell indítani azért, hogy koherens politikák valósuljanak meg. A főtitkár a kabinetfőnökkel együtt elnöklik a heti üléseket, a kabinetüléseket az összes biztos részvételével, és ezek a viták általában nagyon nehezek és hosszadalmasak is, és megpróbáljuk a különbségeket csökkenteni, illetve a kollégiumot felkészíteni arra, hogy a bizottságok, biztosok eh, egy adott kompromisszummal kapcsolatban vitát folytathassanak, illetve arról, hogy egy politikát hogyan akarnak kialakítani a jövőben. A főtitkár a heti üléseket is ülnök, ül, elnökli még a főigazgatókkal, és tájékoztatja a főigazgatókat a végkövetkeztetőség, végkövetkeztetésekről, jövőbeni politikai célokra, amelyekről döntés a kollégiumban. Én szoros kapcsolatokat hoztam létre ezzel a szervel, a főigazgatókkal együtt ez a három um, ülés közül legalább egyen. Nagyon fontos, hogy a főigazgatók lássák azt, hogy hogyan látják a, kollégium tagjai az együttműködés lehetőségét és a koordinációt, és ez egy nagyon fontos feladat. Ami az írásbeli kérdéseket illeti, és ez egy olyan kérdés, amelyet Geszta asszonynal együtt próbálunk megoldani az Európai Parlament számára, de a nemzeti parlamenteket is meg kell, hogy itt említsem, hiszen a jobb minőség iránt nagy az igény, az, hogy fel, azért, hogy felgyorsítsuk a folyamatokat, több részletet kapjanak meg a nemzeti parlamentek, és megpróbáljuk megtalálni annak a módját, hogy hogyan tudunk ennek mindeneget tenni. Az Európai Parlament mostanáig úgymond akár 30 ezer kérdést is feltehetett nekünk, és a kérdések száma évente növekszik. A bizottság kiszámolta azt, hogy mik a költségei egy ülésnek, a fordítás költségeivel együtt. Nagyon sokan foglalkoznak a parlamenti szobai kérdésekkel, tehát eh, néha nincs idő a bürokratikus intézkedések streamline-jára, és hogy egy ér- érzékeny kérdésről van szó, akkor 25 különböző módon is mehet. Nagyon fontosnak tartunk uta- iránymutatásokat kidolgozni a tisztviselők számára, azért, hogy tudják, hogyan válaszoljanak, hogyan reagáljanak, illetve ennek mi a megfelelő módja. Amikor a nemzeti parlamentek parlamenti kérdéseiről van szó, akkor itt egy új rendszert kellett bevezetnünk, hiszen két típus eljárásunk van a politikai, a párbeszéd, a szubszidiaritás ellenőrzési mechanizmus, a sárga alap, itt nagyon pontosnak kell lenni a határidőket illetően, hiszen ez egy jogalkotási eljárás, tehát egy új rendszert kellett létrehoznunk annak érdekében, hogy minden kérdés időben választ tudjunk adni, illetve a minőség folyamatos javításán is fáradozunk, nagyon sok forrás vesz ez igénybe a bizottságban, és ennek a hatékonyabb kezelésére is még megoldást kell találnunk. Tehát vita folyik arról, hogy hogyan kezeljük az európai parlamenti kérdéseket. Nem tudom, hogy mi lenne a legjobb megoldás. a német bundesztákban használatos megoldásokat is átvehetnénk, például ami a e, kérdések limitálását illeti, illetve a politikai e, frakció kérdéseit, illetve más olyan intézkedéseket, annak érdekében, hogy a kérdések, amelyeket egy adott cél miatt tesznek fel, mondjuk statisztikai célok miatt e, ezeket próbáljuk meg kiszűrni, és a fontos politikai kérdések jobban előtérbe kerülhessenek. Hát, hogy mi is jobban végezhessük a munkánkat, és jobban megválaszolhassuk ezeket a kérdéseket. Bacsitis úr utalt a bizottság szerepére, például az Európai Stabilitási Mechanizmuson belül, az eurózónát illető kérdéseknél. Ez egy nagyon fontos, nagyon érzékeny kérdés. Itt is megtanultuk uh, a tanulságot, ha nem tudunk uh, közösségi alapon kialakuló megoldást találni, és inkább a kormány közi megközelítéseket alkalmazzuk ki, külső partnereket hívunk meg a mi belső politikai, politikai alakítási üléseinkre, akkor ez nagyon sok problémát vesz fel, ez ma folytatódik, és ennek leginkább az Európai Unió szenvedék kárát, az európai projekt, nagyon gyakran az Európai Unió ellen fogalmazzák meg ezeket a kritikákat, illetve ezen belül is a bizottság ellen, tehát fontos, hogy a válsággal, a valósággal foglalkozzunk, nagyon gyorsan hozunk döntéseket, és remélem, hogy ebből le tudjuk majd vonni a különböző tanulságokat. Hogyan javíthatunk a, a kollégiumon, illetve ezen a környezeten. Azt gondolom, hogy a jövőben nagyon fontos a biztosok munkáját rögzíteni. Amikor a bizottságot az általános ügyek tanácsán képviseltem, az Európai Külügyi Szolgálatban test készítettem elő, akkor ez a kérdés ott is felmerült, számos kolléga vetette fel ezt a kérdést, hogy milyen gyakran találkozik a RELEX csoporttal a biztos, hogyan tudja az eszközöket jobban koordinálni a külső politikákban, külpolitikákban, ez a globális agendán is szerepel, tehát itt prioritásokat kell meghatároznunk. És amikor koordinációról, együttműködésről van szó, a különböző főigazgatóságok együttműködéséről van szó, Rübig úr felvetett költségetési kérdéseket is, azt gondolom, hogy a bizottságnak az új szerephez kell alkalmazkodnia, amelyet a nagy bővítés után a bizottság kapott. Például, hogyha az igazságügyi minisztérium ennek eredeti feladata a jogalkotás volt, a költségvetés területén nagyon sok kompetenciát kapott, és rengeteg pénzért vált hirtelen felelőssé. Tehát új szerepek, új szabályozások, a pénzügyi rendelet is megjelentek, a számvevőszék jelentés, a mi belső auditrendszerünk azért, hogy jobban tudjuk a jóval nagyobb költségvetést kezelni. A biztosok hetenként üléseznek a főigazgatókkal, és ők rendszeresen bemutatják a, az éves jelentéseket, és amikor a költségvetésről van szó, akkor be kell mutatniuk, hogy ezt hogy valósították meg, hogyha problémák voltak, akkor ezek miért merültek fel, és a belső auditok ellenőrzésekhez rendkívül jó rendszerrel rendelkezésre, a belső audit bizottságot sem, hát a biztos elnökli, itt az összes biztos, aki felelős a költségvetés valamely részéért, rendszeresen találkoznak. Tehát nagyon fontos politika eltekintést tartani, és a költségvetés napi szintű megvalósításáról tájékozódni, ezért a főigazgatók felelősek, és ők ezzel nagyon is tisztában vannak, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a költségvetés megfelelően megvalósulhasson. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm mind a két biztos magyarázatát, válaszait. Ehhez a témához egy kicsit több időt vettünk igénybe, de nagyon sok mindent tudtunk meg. Én azt javaslom, hogy a négy előadást fogjuk egybe, a politikusokat nehezen lehet korlátozni a hozzászólási időt, illetve a beszédüket, előadásokat illetően könnyebb a dolgunk a kutatókkal. Éppen ezért remélem, hogy ezt be fogjuk tudni majd tartani a következő körben. Köszönjük szépen még egyszer Sefkovics biztos jelenlétét, az elnök jelenlétét, Ferhajgen úr jelentését. Természetesen eh, szívesen látjuk önöket az ülés további részén, de ha um, más dolguk van, akkor nyugodtan távozzanak. You have to leave. No, I will. I will. I will stay. Can I yeah. somewhere? You, you can sit down you there, but you can stay you can, here if you like. You can stay here. Yeah. Okay. Ja, dann darf ich als äh, nächsten. Következő hozzászólónként pedig Stefan Beckert üdvözlöm körünkben, aki a Speyeri Egyetemről látogatott hozzánk. Ő a középvezetés és a főigazgatók szerepéről fog beszámolni nekünk. Rögtön meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Igyekszem a lehető legrövidebben fogalmazni, és próbálok ragaszkodni ahhoz a 10 perchez, amelyet kaptam. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy a megállapításainkat önök elé tárhatjuk a középvezetéssel kapcsolatban az Európai Bizottságban. Mihály Bájer sajnos nem, tud ma el, nem tudott ma eljötni. Tulajdonképpen a, egy olyan megközelítést szeretnénk alkalmazni, amely belülről vizsgálja meg az Európai Bizottságot. A decentralizálás, az eredményesség, illetve az elszámoltathatóság tekintetében vizsgáltuk az Európai Bizottságot. Nagyon sok információt sikerült összegyűjtenünk az elmúlt években. A rövidség érdekében az értékeléseinkkel kapcsolatban öt javaslatot fogunk beterjeszteni az önök önök elé a felső, illetve középvezetés tekintetében. Az első az, hogy az igazgatási reformok soha nem úgy valósulnak meg, ahogyan azt javasolták eredetileg, illetve tervezték. Ez is elhangzott már egyébként, hogy a bizottság 2000 óta már a sokadik reformját hajtja végre, ugyanis túlságosan töredezett volt a bizottság, az adminisztrációt ezért modernizálni kell, stratégiai tervezés, személyzeti politika, illetve a pénzügyi irányítás volt a legfontosabb szempont ezen a területen. Amikor a felső középvezetést nézzük, a fő cél az volt, hogy a saját kezdeményezést megerősítsék, természetesen a megfelelő szintű ellenőrzése. A kérdés az, hogy ez sikerült megvalósítani Elsősorban azt kell megnézni egy reform esetében, hogy, ez, hogy mennyire támogatják a reformot azok, akiket érint ez a reform. A felső középvezetés nagyon kritikus volt a reformmal kapcsolatban, azonban meglehetősen gyorsan alkalmazkodtak hozzá, hogyha megnézzük például a nemzeti közigazgatási hasonló reformokat. Az elfogadás csak az egyik tényező, ugyanis hogyha a reformokat végre is hajtják, soha nem sikerül az eredeti célokat teljes mértékben megvalósítani. A bizottságnál azt sikerült megállapítanunk, hogy a közép-felső vezetők esetében nagyon sok napi adminisztratív teherrel kell megközelniük. A decentralizálás pedig egyfajta elszámoltathatósági tényezővel is jár. A kérdés azonban az, hogy megfelelő az egyensúly. Az adataink azt mutatják, hogy nem igazán. Ugyanis a legtöbb főigazgató, illetve head of unit sokkal több adminisztratív feladattal rendelkezik. Nagyon sokan azt állítják, hogy ezen új feladataik tulajdonképpen csak formális jellegűek, és a napi munkájukra semmilyen hatással nincsenek, hanem egyszerűen csak egy újabb tennivaló. Erről egyébként majd részletesen is olvashatnak a dossziéban. Nézzük akkor a Head of Unit szerepét. A jelenlegi szerepnél azt kell megnéznünk, hogy mi volt az eredeti szerepük, és hogyan alakult ez most. Ez elsősorban a szakpolitikai részlegekre vonatkozik a bizottságban. Ezeknél a szolgálatoknál az egységvezetők főként a szakpolitikák kidolgozásáért felelősek, ők a főszereplők ezen a területen, ugyanis egyrésztről a szakpolitikai tartalomhoz is eléggé közel állnak, illetve rang szempontjából is eléggé magasan állnak ahhoz, hogy koordinálják a feladatok végrehajtását. A középvezetőségnek egyre több irányítási feladata van, főként a személyzet irányításban. Ez egyrésztről azt jelenti, hogy nagyobb hatalommal rendelkeznek a beosztottjaik felé, azonban nagyon gyakran ezek az eljárások, folyamatok a középvezetőket túlságosan lefoglalják. Hogyha összehasonlítjuk a főigazgatókat és az adminisztrátorokat, az adminisztrátorok azok, akik a legtöbb adminisztratív reformot kell végrehajtsák. Ezek pedig szakemberek feladatokkal rendelkeznek, de úgy tudom, hogy a korábbi szerepük és az általuk érzékelt szerep között egy nagymértékű elidegenedés tapasztalható. Nézzük meg, hogy a bizottság egészében hogyan alakulnak ezek a fejlemények, ugyanis ezek az új elemek eléggé megkérdőjelezhetőek. Aztán nézzük a főigazgatókat, illetve a decentralizálást a cselekvőképesség növelése nagyon jelentősé vált az elmúlt évtizedben ugyanis, számos szabálynak kellett megfelelniük, azonban a részlegüket sokkal függetlenebb módon tudják irányítani. sokkal rugalmasabbak ma már a főigazgatóságok a szakpolitikai hozzájárulás terén, és az erőforrásokat is sokkal szabadabban tudják allokálni. Ez a formális rész. A gyakorlati részen azonban azt látjuk, és ezt már említették, hogy nem feltétlenül érzik azt, hogy cselekvőképesek, illetve nem élvezik különösebben azt a hatáskört, amelyen rendelkeznek. Aztán beszéltünk a bürokratikus túlterheltségről, a főigazgatók nagyon gyakran olyan feladatokat végeznek, amelyeknek semmi közök nincs a munkájukhoz, csak muszáj megtenniük azt. Aztán túl sok a beszámolói kötelességük, az ellenőrzés feladatköre fontos, de úgy érzik a főigazgatók, hogy ez már túlzás. Aztán a pénzügyi irányítási feladatokról is beszélt Ferhajgen úr. Nagyon sok főigazgató úgy érzi, hogy ez túlságosan messzire ment ugyanis tudják természetesen, hogy milyen feladataik vannak, nagyon sok a kockázat, és ezeket a kockázatokat viszont nagyon sokan igyekeznek úgy, ahogy van elkerülni. Ami pedig a formális kompetenciákat illeti, a felső vezetők a nyertesei ennek a reformnak, azonban ez a valóságban azért nagyon különböző is lehet. Aztán, ha megnézzük a politikai és az adminisztratív szint közötti különbséget, a biztos és a főigazgató közötti különbséget. Nagyon gyakran az utóbbi nagyon nagy hatással, befolyással rendelkezik. Ez lehet a helyzet, de nem, ez nem lenne szabad, hogy így legyen. Ugyanis általában a felső vezetők úgy érzik, hogy a saját szolgálatuk alárendelt a biztossal szemben, a politikai szinttel szemben. Ferhajgen úr is elmondta egyébként, ez ahhoz kapcsolódik, hogy nagyon nagy mértékben kötődik ez az adott biztoshoz, és ahhoz, hogy ő hogyan látja a saját szerepét. Ugyanis van, aki rendszeresen párbeszédet folytat a részlegével, mások viszont meglehetősen passzívak. A felső vezetés eléggé nagy hatalomkörrel rendelkezik, Azonban a szolgáltatások esetében nem annyira konkrét kompetenciákról van szó, hanem konkrét delegált feladatokról. Aztán pedig nagymértékű elégedetlenség tapasztalható az adminisztratív és a politikai szint interakciójával kapcsolatban. Ha megnézzük a nemzetállamokat, hasonló helyzet előfordulhatott is. Aztán, hogyha megnézzük az egyes szolgálatok közötti egyeztetést, az volt az általános tapasztalat, hogy a bizottság túlságosan fragmentált, és a szolgálatok közötti koordináció eléggé hiányos. Az adataink ezt alátámasztották, de két megállapítást is tettünk, hogy a közép-felső vezetőség a koordinálást saját részlegükön belül nagyon eredményesnek tartják, és a részlegek között nem annyira kritikus, amennyire azt néhányan sugalják. Aztán a következő megállapítás, hogy nem találtok annyira nagy konkrét példákat. Egy, a siló mentalitásra, amelyet már hallhattunk a korábbiakban. Tehát ez a fajta siló mentalitás nem annyira egyértelmű, ahogyan gondolhatjuk, illetve ahogyan egyesek sugalják, úgyhogy nem gondoljuk, hogy ezen a területen különösebb problémák vannak az Európai Bizottságban. Ezek tehát a föl fő megállapításaink, nézzük akkor a tevékenységi területeket. A reformok során bevezetett intézkedéseket gyakorlatban is meg kell valósítani. Nagyon gyakran nem sikerül elérni a szükséges eredményeket, ez a reformoknak általában jellemzője. Nagyon sok részlegvezető head of unit nagyon sok administratív feladatot kénytelen ellátni, ezt csökkenteni kell. Aztán a felső vezetők nagyon-nagyon sok felelősségi körrel rendelkeznek, illetve felelősséggel a pénzügyi irányítással kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy ez már túlzó is, és a hatáskörük túlságosan nagy. Aztán a politikai és az adminisztratív szint közötti együttműködés pontosabban meg kell határozni, ezt tudom, hogy nagyon problémás lehet, illetve a szolgálatok közötti koordinációt muszáj javítani, jól lehet, ez nem annyira rossz, ahogyan, ahogyan sokan gondolják. Úgyhogy ez le, ezek lennének a fő megállapításaink a közép-felső vezetés szerepével kapcsolatban, és természetesen szívesen válaszolunk kérdéseikre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Becker úr, a nagyon rövid és tömör előadását, ezt későbbiekben fogjuk megvitatni, és aztán pedig Cristiano Sebastianira fogunk áttérni, aki a Központi Személyzeti Bizottság elnöke, és a decentralizálást a sikerek, illetve hiányosságok szempontjából fogja megvizsgálni. Sebastiani úr parancsoljon önél szó. Merci, monsieur le président, merci Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a Kokobúnak a meghívást, és évekkel ezelőtt megerősítették a meghívásokat. Itt jártam akkor, Greszlasszony emlékszik. Nem tudom, hogy a főigazgatója nagy nyertese a reformnak, de a vesztesek listája igen hosszú. Megpróbálok nem csak mérleget vonni mindarról, amit tíz év óta történt, hanem mindarról is, amit még megtehetünk a negatívumok kapcsán. Mielőtt elkezdem a téma taglalását, nem szeretnék megfeledkezni arról, hogy köszönhetek mondjuk önöknek, a kokobunak, a képviseléknek, a kritikus megjegyzéseikért, a reform tárgyalásai során tanúsított magatartásukért. Azt gondolom, hogy ez a közszféra működéséhez nélkülözhetetlen, és a tárgyalásokat az elnök úr vezet annak idején. Támogatjuk az érdekelentétek elleni küzdelmet, hiszen ez is kockára teheti a szavahihetőséget a közszférának, és nagyon fontos téma ez. A reform forrása nem hatékonysági elemzés volt, nem az, hogy hogyan lehet a hatékonyságon javítani, hanem a beszámoltathatóság, a felelősség valhatóság. Nem lehetett mindent megoldani, éppen ezért a bizottság a siló logikájából, egy kicsit feudális logikából indult ki, éppen ezért került ki a főigazgató győztesen ebből a küzdelemből, amikor senki nem felelős az intézmény teljes részét, mindenki csak a saját döntéseért felelős. legutóbbi meghallgatáson emlékszem egy megbeszélésre Claude Sennel, aki az adminisztrációért felelős kolléga, és nagyra, em, nagyra értékelte Gresslaszi megjegyzését, miszerint szerint az együttműködés esetében mindenkinek, a webmasternek a koordinációjára is szükség volt, és a kommunikáció koordinációja megvalósult. Mi pedig együttműködő módon vettünk ebben részt, és a kiinduló szellemben is osztoztunk, illetve magunkének éreztük. A legkevésbé centralizált területek között volt különbség, illetve központi szinten volt eh, hiányosság a koordinációt illetően, és természetesen eh, erőteljesebb koordinációra volt szükség, de ez a válasz nem született meg azon nyomban. A megközelítés megváltoztatásának hatása volt eh, arra, hogy a tisztések hogyan értékelik saját szerepüket, a, a a lojalitás az intézménye nagyon fontos. Tehát aki tisztviselőként dolgozik, nem találkozik a mindennapi emberre, más típusú válaszokat talál, és úgy megy nyugdíjba, hogy ezek hiányoznak számára. Tehát itt úgymond zsoldos-szerű lojalitásról van szó, szóval nem szeretnék senkit megsérteni, Farhajang úr említette a megalomán fiatal tisztviselőket, akik a bizottságot képviselik úgymond, és nem ismerik azonban a pék munkáját. Tehát felmerül az, hogy ezek a fiatalok inkább karrierre törekszenek, és ez számít csak számukra, a közszolgáltatások egységessége kifelé, illetve a polgárok nem, igazán, nem ismerik igazából azt, hogy ki áll a közintézmények mögött, hanem úgymond több sílóval találkoznak, és ezek egymástól függetlenök. Például Felegen úr és korábbi főigazgatója közötti vita felvetette kérdést, hogy ki az, aki irányít. Mindenki egyetértett abban, hogy itt nem a fő, főtitkára felelős, különböző szolgáltatásoknál a forrásokat is nagyon fontos a pazarlás elkerülése miatt jobban koordinálni. Az első találkozás negatív volt, azt gondolom, hogy a tudatosítás folyamata elindult. A decentralizáció az ügynökségek irányába, a végrehajtó irányába ugyanebből a reflexből táplálkozott, A probléma merült fel, akkor valakinek felelősséget kell vállalnia. Kallas úr találkozott a deregulációs ügynökség eh, képviselőivel, és azt mondta, hogy Hát biztos vagyok, hogy egyszer a Kokobó elhív majd az ülésére, mert mondjuk az egyik főigazgatón bentley vásárol majd, eh, mint szolgálati autót. Tehát én azért vagyok itt, hogy önöket segítsem, nagyon fontos tehát az ellenőrzés, az utána járás. Azóta sok minden történt. Én el szeretném ismerni a reform minden egyes elemét, annak érdekében, hogy az ügynökségek munkatársa jobban tudjanak dolgozni, harmonizálásra volt szükség a szabályok kapcsán, illetve hogy a jogállásról szóló szabályokat mindenki ugyanúgy alkalmazza. És a bizottság úgy tűnik, hogy felismerte azt, hogy újból kell a centralizációt elvégezni. További jó híreket is meg szeretnék osztani önökkel. Nem tudom, hogy ennek eljötte az ideje, lehet, ez elhamarkodott, ami a kutatási ágazatot illeti. Itt megéltük a végrehajtó ügynökség létrehozását, amely autonóm módon működik. A szolgálatok, a bizottság döntését követve, a biztos úr döntését követve, úgy értékek, hogy ez a személyzet számára nagyon fontos, öt szolgált, központosított szolgálat jött létre. Létezik a, az auditok, a kutatás, az IT-szektor számára egy igazgatóság, illetve az információ terjesztésére, Nem szabad tehát különbséget tenni a szabályok alkalmazásában. Az első kérdés, ami felmerült a kutatási igazgatóság részéről, tehát számunkra az intézmény ugyanaz. És mi egy steering irányító bizottság létrehozását javasoltuk, amelyben többségi döntéssel születnek a döntések. Nagyon remélem, hogy eh, ezek a projektek sikerrel valósulnak meg, hiszen a eh, bizottság szerepét itt is hangsúlyozni kell. Nagyon hiányos volt a koordináció, a bizottság képviselőjének részvétele. Nagyon gyakran eh, például az ügynökségekhez szakértőket küldtünk, de ők nem ismerték az adminisztratív és a személyzeti szabályokat, tehát itt a főtitkárság volt a felelős, tehát nagyon fontos, hogy a bizottság jobban koordinálja az ügynökség munkájában való részvételét. Különösen a végrehajtási ügynökségekre gondolok itt. És nagyon fontos, hogy például a vétót is használni lehessen hibás döntések megakadályozása érdekében. Nagyon fontos, hogy a funkcióját értsék ezek a szakértők és a bizottságnak. Nagyon fontos a pozitív fejlményeket, és elismerni, bátorítani, szeretnénk ezeket a folyamatokat, hiszen mindannyian úgy döntöttünk, hogy az Európai Uniót szeretnénk szolgálni. Tehát nem saját tulajdonosai vagyunk egy főigazgatóságnak, egy, egyik vagy másik területen dolgozunk. Fontos, hogy az intézmények egységesebben lépjenek fel, És nagyon fontos, hogy ne tyúkperszerű viták folyanak arról, hogy kinek mi a feladata, izolálva a többi részektől, nem középkorban vagyunk, és tudjuk azt, hogy mennyibe kerül egy eh, kiló kenyér vagy egy liter tej, tehát nem egyéni személyekként kell, hogy fellépjünk, hanem eh, intézményekként, és nagyon fontos, hogy erre büszkék legyünk. És az ellenőrző tevékenység nagy része önökön múlik, Nagyon fontos a kritikákat megfelelően megfogalmazni, a um, építőjellegű kritikákat, annak érdekében, hogy az intézmények jobban működhessenek. Ja, merci beaucoup, monsieur Sebastiani. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Sebastiani úr. Köszönjük, hogy betekintést adott a munkatársak és a személyzeti tanács szemszögéből is. A decentralizálás volt a témánk, és azt, hogy vissza lehet-e forgatni az órát, úgy gondolom, hogy nagyon is a képbe illik, ha következőként Enkrit Ville kap szót a, Leid, a az elszámoltathatóság, az elszámolási kötelezettség témájában, és a parlamentnek azon képessége témájában, hogy hogyan tud hatékony ellenőrzést folytatni. Üdvözöljük itt Önt, Ville asszony az előadása az elszámoltathatóságról szól, illetve most, hogy a technikát megoldottuk, szeretném önnek megadni a szót. Úgy látom, hogy most már rendben működik. Még nem? Nem. Úgy tűnik, hogy mégsem. Oké. Okay. Can, can I start? If you like. Yeah, I think there are... Mm. Oh. Egy mikrofon szeretnénk kérni az előadónak. Köszönjük szépen. Rendben. Köszönjük szépen, üdvözöljük Ön, parancsoljon Öné a szó. Sikerült megoldani a technikai problémát? Ha nem, akkor is a PPT előadásom ott van a dossziéban is, úgyhogy meg tudják nézni. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Én a meghallgatás során úgy ítéltem meg, hogy a terület, amelyet nekem tulajdonítottak, egy kicsit szűk. A jelentéstevő azt kérte, hogy egy kicsit részletesebben fej, fejtsem ki az álláspontunkat. Egy tanulmányt tettünk közé egyébként idén nyáron, ezt az Oxford University-vel együttműködésben készítettük. Elnézést kérek, egy kis gondom van a hangommal, úgyhogy ha egy kicsit remeg a hangom, ugyanis az egyik hangszálam sajnos nem működik, úgyhogy ha egy kicsit remeg a hangom, vagy úgy tűnik, hogy fel vagyok zaklatva, azzal együtt, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, de nem azért remeg a hangom, mert fel vagyok zaklatva. Tehát az elszámoltathatóságról szeretnék szólni. Ez egy olyan szó, amelyet nagyon sokat használunk az elmúlt években, főként retorikai szempontból, és mielőtt tovább lépek, szeretném ezt kifejteni, Szeretném biztosítani, hogy megfelelően határozzuk meg az elszámoltathatóságot. Ez azt jelenti, hogy a hivatalnokoknak információt kell rendelkezésre bocsátani a felelősségi köreik végrehajtásának alátámasztásaként. Négy elemnek kell jelen lennie, egy olyan ügynök, személy vagy intézmény, amely elszámolást nyújt, hatalmi vagy felelősségi kör, egy elszomoltathatósági fórum megléte, mint például az Európai Parlament, ez lehet politikai, közigazgatási, jogi vagy pénzügyi, amely elszámoltatja az adott személyt vagy intézményt, illetve ennek a fórumnak azon jogosultsága, hogy tájékoztatást kapjon, ítéletet hozzon és akár szankciókat alkalmazzon. A kérdés tehát az, hogy ki elszámoltatható, mivel kapcsolatban, kinek és hogyan. Az elszámoltathatóság természetesen nagyon gyakran azt jelenti, hogy a hivatalnokokat az elszámoltathatóságnak elejét véve kell eljárniuk. Ennek megvannak a megfelelő mechanizmusai, eljárásai, amely az utólagos elszámoltathatósági eljárásra vonatkoznak. Az Európai Bizottságnál a következőket tapasztaljuk, ez egyébként a közétett tanulmányban is megjelent. Nagyon, nagyon sok olyan új rendelkezés van az elszámoltathatósággal kapcsolatban, amelyeket az Európai Bizottság illeti, a Center Bizottság válsága és lemondása egyfajta katalizátorként működött, és ez azt jelentette, hogy számos belső igazgatási reform valósult meg, amely teljesen átalakította a bizottságot, ugyanakkor azt is tapasztalhattuk, hogy a politikai elszámoltathatóságra vonatkozó eljárások is megvalósultak, ez is megváltoztatta a bizottság működését. Nem csupán közigazgatási reformok, tehát politikai elszámoltathatósági rendelkezések is megvalósultak az Európai Bizottságban, és ezek nagyon fontosak voltak az elszámoltathatóság és struktúra modernizálása szempontjából. Az elnöki hatalmi körök megnövekedtek, politikai iránymutatások, magatartási kódex, ez a politikai területre vonatkozik a belső szempontból. Azt látjuk tehát az adminisztratív szempontból, hogy egy stratégiai programozás és tervezési ciklus alakult ki egy új pénzügyi elszámoltathatósági rendszer. Az átalakításnak egy fontos oka volt az Európai Bizottságon belül operatív szempontból. Az elszámoltathatóság szempontjából történt átalakulás nem csupán belső, hanem külső változásokat is eredményeztek, és azt elmondhatom, hogy a külső változások esetében az Európai Parlament kiterjesztette az előzetes és utólagos ellenőrzési hatáskörét, ez nagyon fontos egyébként az Európai Bizottság modernizálása szempontjából, és azt is látjuk a közigazgatási területen, hogy az Európai Számvevőszék, az Ombudsman, az OLAF, az átláthatósági kezdeményezés nagyobb hatáskörökkel rendelkezik. Ez az elszámoltathatósági rendelkezéseket végrehajtását elősegíti. Új szabályok vonatkoznak tehát az előzetes korlátozásokra, illetve az utólagosakra is az Európai Bizottság elszámoltathatósága szempontjából. Ez nem csak modernizálta az elszámoltathatósági rendelkezéseket, hanem a bizottság politikai és adminisztratív szintjének az együttműködését is szabályozza. Nézzük akkor a pénzügyi elszámoltathatóságot a bizottságon belül. Nem fogok részletekbe bocsátkozni, hanem azt szeretném elmondani, hogy a pénzügyi elszámoltathatóság nem csupán egy reform segítségével valósult meg, hanem általában szélesebb körű reformok csomagjával. Azt láthatjuk, hogy a szolgálatok felelősségi körökkel rendelkeznek, sokkal decentralizáltabb a pénzügyi igazgatás szolgálatok szintjén, és javítani kellett a főigazgatósági szintet, illetve javítani a középvezetők ismereteit a kiegyensúlyozott pénzügyi igazgatás szempontjából. Tehát itt már a vezetési felelősségi körökkel rendelkeznek. Egyfajta belső audit hivatal illetve audit kapacitások kialakítására volt szükség a részlegek szintjén az Európai Bizottságon belül, egyfajta olyan pénzügyi központi szolgálat, amely szakmai támogatást nyújt, intézkedések, amelyek a kényes pozíciók átcsoportosítására vonatkoznak. Ezek mind-mind egy csomag részét képezik, a politikai szerződésre vonatkozó reformokba tagozódnak bele, amelyek segítségével az Európai Bizottság egy szabályozottabb vezetőséggel rendelkezik. Nézzük akkor röviden az Európai Bizottság pénzügyi elszámoltathatósági struktúráját. Sokkal világosabb, mint tíz évvel ezelőtt, hogy ki a felelős a pénzügyi irányításért, a felelősségi körök meghatározása a felső vezetők esetében nagyon fontos volt, ugyanis aktívabbá váltak, hogy pénzügyi kockázatoktól megóvják a saját részlegüket, illetve nagy hangsúlyt kapott a főigazgatók személyes felelőssége, így új felelősségi körök alakultak ki. A felső vezetők személyesen is szembe kell nézzenek azokkal a következményekkel, amelyek saját teljesítményükhöz kapcsolódnak. Nézzük meg a hogyant. Az éves tevékenységi jelentés eszköze, amelyet a főigazgatóknak kell elkészíteniük a saját forrásaik kezeléséről. Vannak nyilatkozatok, illetve a nyilatkozatokon belül olyan elemek szerepelnek, hogy különböző fenntartásokat lehet meg Hogyha megnézzük a mit, tehát hogy miről szól az elszámoltathatóság, világos megosztás tapasztalható a politikai és adminisztratív felelősségi körök között, ez pedig a politikai és adminisztratív elszámoltathatósági rendelkezésekből fakad. A biztosok és a főigazgatók rendelkeznek olyan területekkel, amelyekért felelnek. Ezek a területek bizonyos mértékben átfedésben vannak, ezt láthatják önök is egyébként, a vonalak mutatják az elszámoltathatóság demarkációs vonalát, de vannak átfedések, jelentős átfedések. Ez tulajdonképpen elkerülhetetlen egy olyan végrehajtási szervnél, mint az Európai Bizottság. Hogyha világosabban megvalósul a felelősségi körök elválasztása, a biztosok, tehát a politikusok, illetve a főigazgatók a felső vezetők között. Kétség nem fér hozzá, hogy ez a fajta világosabb hatásköri elválasztás ahhoz kapcsolódik, hogy az Európai Parlamentnek határozottabb, erősebb szerepkörei vannak, például jogalkotási, illetve költségvetési hatáskörei, ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Bizottságban a biztosoknak vannak, van politikai felelősségük, amelyek összekapcsolódnak a delegált hatáskörök tekintetében, tehát hogy a főigazgatóknak milyen feladatköröket delegálnak. Az elszámoltathatósági struktúra normalizálása esetében nem csak azt látjuk, hogy az elszámoltathatóságnak új formái vannak, hanem új szankciók alakulnak ki, új szabványok, és ezen kívül pedig azt is látjuk, hogy ott van egy politikai parlament, egy jogalkotó, amely megerősítette ellenőrzését a végrehajtó hatalom felett. Tehát a jogalkotás kiterjesztése a normalizálási folyamatnak lényegi része a politikai feladat és az igazgatási feladatok közötti szétválasztás egyre egyértelműbbé vált. Ugyanakkor viszont ez a fajta megosztás nagyon világos, hierarchikus kapcsolatot teremt a politikusok és az adminisztráció között, ez egyébként a közigazgatási szakirodalomban is egyértelmű Max Weber volt az, aki nagyon világosan meghatározta a politikusok, a közigazgatás közötti feladatokat, nagyon fontos szerepet tulajdonít a parlamentnek, és itt azt látjuk, hogy az Európai Bizottság fejlődése során azt tapasztalható, hogy sokkal közelebb kerül a Weber féle modellhez. Ebben a modellben azt látjuk, hogy a parlamentnek megerősített szerepe van elszámoltathatósági fórumként, tehát ez nem csak egy belső igazgatási reform, amely fontos az Európai Parlament ellenőrzési kapacitásainak fejlesztésében, hanem a szerződésekre vonatkozó reformokat is ide sorolhatjuk, amelyek az elmúlt években szép lassan az Európai Parlament elszámoltathatósági kapacitását megerősítették, illetve átalakították a bizottság belső működését. A bizottságban a politikai ellenőrzés megerősítése, ez az elnök szerepe, a főtitkár szerepe, illetve a szakpolitikai iránymutatások, az öt éves iránymutatások, és az elszámoltathatósági koncepciók, amelyek a bizottságon belül jöttek létre. A bizottság igazgatásának politikamentesítése, tehát hogy nagyobb hangsúlyt helyezzenek a teljesítményre, a szakmaiságra, a felelősségi körök kodifikálására, illetve a toborzási eljárást is függetlenné kellett tenni a politikától, illetve nemzeti szintre nemzeti szintől el kellett választani. A, a bizottságnak a nemzeti szintől történő elválasztása különösen fontos volt ebben a reform esetben, illetve világos különbséget kell tenni a politikai és igazgatási szférák között hogyha megnézzük e két szint közötti kapcsolatot, két tendencia tapasztalható. Először is a különválasztás, a szétválasztás, a felelősségi körök szétválasztása, toborzás tekintetében történő szétválasztás, a politikai szinten a biztosok egyre inkább politikussá válnak az eljárások tekintetében is, illetve hátterük tekintetében is, illetve az adminisztrátorok, tehát a felső szintű hivatalnokok toborzása pedig politikamentessé kezd válni. Ezt a szétválasztást tapasztalhatjuk nem csupán a felelősségi körök esetében, illetve a toborzásnál, hanem a szerepekre vonatkozó elvárásokban. Mit várnak el egy biztostól? Az egy politikai szerepkör. És ezt a meghallgatáson is tapasztalhattuk, illetve amit egy felső szenior hivatalnoktól elvárnak, az pedig egyfajta menedzseri feladatkör. Az elválasztás, szétválasztás tehát egyfajta trend a politikai adminisztratív interakciókban, a második pedig a hierarchikus kapcsolatok lényege. Egy nagyon világos koncepció alakult ki, hogy a politikusok a főnökök, és természetesen kétfajta csoporttal dolgozunk, tehát a legfelső, legmagasabb szintű hivatalnokokkal, illetve ott vannak a biztosok, és a kettő között pedig egyfajta kiegészítő jellegű kapcsolat valósul meg, de végül mindig tisztában kell lenni azzal, hogy a politikusok, tehát a biztosok, a főnökök ezt pedig a hierarchikus koncepciót támasztják alá. A modernizált elszámoltathatósági struktúra egyre inkább egy rendes nemzeti végrehajtói hatalomhoz kezd hasonlítani. Én nem támogatom a sui generis elképzelést, a bizottság most már nagyon is összehasonlítható azzal, amit nemzeti szinten látunk. A politikai és adminisztratív elszámoltathatóság eredményeként egy olyan végrehajtó hatalom született, amely egyre inkább hasonlít a nemzeti végrehajtó hatalomhoz. Aztán pedig visszatérve a pénzügyi elszámoltathatóságra, azzal szeretném lezárni, hogy arra van szükség, hogy az elszámoltathatóság fontos szempont legyen, kiegyensúlyozottabb rendszert kell kialakítani, látjuk, hogy milyen új követelmények vannak, illetve mentesítési eljárások, amelyek az átláthatóságot és a rendszer költséghatékonyságát növelik. Az egyszerűsítés szó egyesek számára megoldást jelenthet a különböző elszámoltathatósági terhek csökkentésére vonatkozóan. A következő téma pedig az elszámoltathatóság többszintűségének megszervezése, tehát a túl sok kéz problémájára jelenthet választ, ugyanis a pénzügyi elszámoltathatóságnál az egyik fő probléma az az, hogy az irányítás megosztott, és a bizottság kontroll szerepe pedig nem mutathat túl az intézményi ellenőrzésen. Úgyhogy ezt a hatáskört még vizsgálni kell. Lezárásként annyit szeretnék elmondani, hogy úgy hiszem, hogy ami nagyon pozitív a bizottság fejlődésével kapcsolatban, illetve az elszámoltathatósági rendelkezésekkel és a politika, illetve administratív szint együttműködésével, hogy az intézményi változások nagyon lassan valósulnak meg, nem várható, hogy ez csupán a formális rendelkezések megerősítik. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy ezek a változási folyamatok, normalizálódási folyamatok, a formális rendelkezések, megállapodások megvalósulásán alapulnak. Az elmúlt tíz évben elmondható, hogy az elszámoltathatóság tekintetében nagyon nagy előrelépések történtek a bizottságban. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Vilászony. Most Hussein Kassim uh, urat fogom megkérni uh, a Kelet-Angliai Egyetem képviselőjét videokonferencia keretében ad elő nekünk Hussein Kassim úr. Cost effective weather. Hello, Mr. Kassim. Hello, can you, you hear me okay? Okay, I hope. Okay. Can I, just go, can I just go ahead? We hope that the quality will be sufficient.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 Thank you very much, Professor Kassim. Köszönjük szépen, Kasim professzor úr. Önöknél most éppen éjszaka van, úgyhogy különösen köszönöm, hogy eljött hozzánk virtuálisan. Talán akusztikailag nem tudtuk annyira élvezni az előadását, illetve minden részletet érteni, de úgy gondolom, hogy most azért a lényeget megértettük, és ma szeretném megnyitni a lehetőséget a képviselőknek. Nem tudom, hogy talán jobb-e, hogyha a kérdéseket közvetlenül a professzor úrnak teszik fel, vagy pedig máshogyan oldjuk meg, összecsoportosítsuk. Elnézést kérnek a tolmácsok, nagyon-nagyon rossz minőségű a hang, folyamatos háttérzúgás van, és a képviselőt nem lehet hallani. Sajnos így nem tudunk tolmácsolni. Um, the presidential model is, so to say, not foreseen in a collegial system. What is, what is your assessment on the situation of collegiality? And what would you like us to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 Uh, you can still follow the discussion. Perhaps if you want to make an intervention, we come back to you. But I now open the floor for the discussion and the questions uh, to all the other panelists. Mr. Balchitis, you are. Balchitis úr. Taip, e, ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mes šiandieną tikrai turėjome progos e, daugelį. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rossz a hangminőség, most egy kicsit javult, mondják a tolmácsok. Nagyon érdekes vitát folytatunk, és még egyszer köszönöm szépen a kezdeményezést. Szeretnénk egy gyors, megvalósítható reformot megvalósítani. Ami a hozzászólókat illeti, nagyon sok érdekes kérdést eh, érintett Sebastiáni úr, ami a középmenedzsmentet illeti. És elhangzott az, hogy eh, a legnagyobb probléma tulajdonképpen a főigazgatókkal kapcsolódik össze. A főigazgatóságok nem egy magánbirodalmát jelentik a főigazgatóknak. Ez a probléma tényleges probléma. Készült egy eh, átfogó elemzés is a középmenedzsmentről, és a végkövetkeztetés az volt, hogy nem elégséges a koordináció. Az eszközöket nem használják fel hatékony módon, és ezeket a problémákat a jövőben is kezelni kell. Ville asszony a beszámoltathatósági kötelezettséget említette meg, illetve az ezzel kapcsolatos hiányosságokat. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a magasabb szintű tisztviselők körül kevesebb politikai vita alakul ki, hogy mi ezt hogy értékük, ez egy másik kérdés, de látnunk kell azt, hogy az intézmények saját maguk is nehezen megreformálhatóak. Illetve azt is be kell vallanunk, hogy az egyensúly, illetve az ellenőrzés javult. Hiszen a parlament több kompetenciával rendelkezik a Lisszaboni szerződésből adódóan. Ezek lettek volna a reform legfontosabb elvei. Hát nagyon fontos ezeket az elveket rögzíteni az intézmények reformjánál, azért, hogy a bizottságon belül, illetve a főigazgatóságon belül gyorsabban valósulhasson meg ez a reform. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy keretet létrehozni, és a legfontosabb alapelveket rögzíteni kell, amelyekre aztán támaszkodni lehet a reform megvalósításában. Illetve rendkívül fontos a köztes értékelés is, két évente például. Nagyon fontos, hogy ez a reform tovább menjen, fontos az eredményeket is megvizsgálni, és így járjunk el a jövőben. Köszönöm szépen! A következő hozzászóló szava még kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Becker úrhoz intéznék egy kérdést. Nagyon jól kommunikálta a tartalmat, kitűnő előadást készített. Az ön témája a főigazgatók szerepe volt, és a középszintű menedzsment szerepe. Ön hogyan látja a strukturális eh, reformok hatását. A strukturális reformok eh, milyen hatással voltak a bürokrácia mennyiségére, illetve az intézkedések hatékonyságára. Azt gondolom, hogy nem tud nekünk pozitív választ adni, de várjuk az értékelését a két kérdés kapcsán. És ön mit gondol, mit kéne, hogy tegyünk etéren? Köszönöm. Köszönöm Szava még kolléga, Gressle nő, utána pedig Ódi úr. Két kérdésem lenne, tulajdonképpen valamennyi előadóhoz, tehát örülnék, ha mindenki válaszolna rá. Mit tanácsolnak nekünk, mit tehetnénk, vagy mit kellene tennünk annak érdekében, hogy elinduljon a kalics. Egy további kérdés pedig tulajdonképpen valamennyi előadóhoz, és arra vonatkozik, amit Becker úr mondott, a hármas, illetve bemutatott a hármas, négyes és ötös táblázat az ő prezentációjában. Tehát nem szabadna, hogy nehézségeink legyenek, azoknak a dolgoknak a megítélése, amit a bürokráciától kapunk, így az éves jelentések, illetve az új auditálási rendszernek a kérdése, az érintett embereknek, az ezekkel foglalkozó vezetőknek több mint kétharmada azt mondja, hogy ezek a dolgok nem számítanak, semmiféle hozadékkal nem járnak, nem javították a munkájukat, nem könnyítették azt tehát. Az elszámoltathatóságnak, vagy az elszámoltatásnak ezek az eszközei nagyon rossz fényben tűnnek fel az érintetteknél, mit tudunk ezzel ellen tenni. Az emberek egyszerűen nem számolnak be szívesen arról, hogy mit tesznek. Mi a véleményük erről, a létrehozott eszközöknek a rossz megítéléséről. Úgy gondolom, hogy egy problémával mindannyiunknak közösen foglalkozni A Kelenei Sebastian úrnak hálás lennék, hogyha erre reagálna. A szolgálatok közötti konzultáció kérdése, ez is egy fontos eszköze a koherencia, a politikák koherenciája megteremtésének, biztosításának. Úgy a, ugyanakkor úgy tűnik, hogy ebben nagyon rosszul teljesít a középvezetés ezzel kapcsolatban nem akarok állást foglalni. Itt is kétharmad mondja azt, hogy ez nem egy igazán jól sikerült eszköz. Akkor mit tegyünk most? Mit kezdjünk ezzel? Hogyan tudjuk a koherenciát biztosítani? Mit tanácsolnak nekünk, hogy hogyan tudjuk -e a koherenciát tovább fejleszteni? Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a vitát a jelentéstevővel együtt, és köszönjük szépen az összes előadónak a beszámolóját. Ami a konferenciát illeti, a videokonferenciát, azt gondolom, hogy egy olyan intézmény, mint mi, a technikai lehetőségek mellett egy kicsit jobb minőséget biztosíthattunk volna, és a tolmácsok is ezt letolmácsolhatták volna még akkor sem, ha, lá, ha lá, nem látják az előadót. Én úgy érzem, hogy minden egyes alkalommal, amikor az adminisztráció vette a hatalmat, az azért volt, mert volt valami hiányosság a politikában, és megbukott a politika. A politikának mindig van hatalma a közintézmények felett. Tehát fontos, hogy ezeket a kérdéseket is felvessük bizonyos helyzetekben, nem feltétlenül a politikáról van szó, a kormányok, a parlament uh, engedik fejükre nőni néha tisztviselőket, Néha a, a, meglep az, hogy számövőszék negatív véleményt készített évek óta, és ez mind mérhető, hogy az, hogy a parlament miért nem készített egy ilyen felmérés, erről még beszélnünk kell, és a az európai választások eléterében is beszélnünk kell erről. Ami a menedzsmentet illeti, tíz éve beszélünk erről, 2004-2014 közön. Nagyon sok új elem van, jelentős elem vannak, 13 új tagország van, a közös pénzemet vezették be, megbukott a Lisszaboni stratégia, nem gondolom, hogy ennek megbukásából lemondtuk volna a következtetéseket az Európai Unió nem érti meg magát a, az intézményekkel, tehát hogyan tudnánk dülőre jutni, mint a részényesekkel, ha ők nem értik meg egymást. Ami a, az alkotmányos reformot illeti, annak idején, hogyha 25 helyen népszavazás lett volna a témában, akkor nem csak Franciaország és Hollandia mondtak volna erre nemet, hanem más tagországok is. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió struktúrájának a jelenlegi formájában nem megfelelő, ami pedig a kizárólagos kompetenciákat illeti, például a Vámunió. A Vámunió az Európai Unió kizárólagos kompetenciája. A szemvevőszék készített egy jelentést, tudjuk, hogy ez a Vámunió nem működik. Azért, mert a nemzeti adminisztrációk gyakorolják tulajdonképpen az unió kompetenciáját. Mennyi időre lenne szükség ahhoz, hogy olyan vámunió jöjjön létre, amelyben eh, a tisztviselők az EU-nak vannak alávetve? Tehát amíg a miniszterek nem fogadják el ezeknek a kompetenciáknak az átadását, egészen addig rendetlenség marad, és nem fogunk tudni tovább lépni. Mindjárt befejezem, ami a közös kompetenciákat illeti, erről beszéltem már elnök úr. Meg szeretném kérdezni a panel véleményét, a politikai vezetők véleményét. azt gondolom, hogy a közös kompetenciák szintén szenvedés forrását jelentik ami az alapok szétosztását illeti tagországokra, és minden tagország a pénzelet visszakarom elvét alkalmazza brit módra, minden egyes um, kormány um, um, fő kéri a saját részét, itt-ott a szétosztogatják ezt a pénzt, azért, hogy mindenki visszakapja a részét. Én azt gondolom, hogy a közös kompetenciákat el kell törölni és fontos az Európai Uniós pénzügyi működése megvalósuljon, illetve a tagországokban legyenek megvalósító ügynökségek a költségvetés megvalósítását illetően. Ezzel nem sértjük a tagországi szuverenitást, a nemzeti kompetenciák és az európai kompetenciák között fennmaradna az egyensúly. Az Európai Uniónak számos kompetenciája van, és fontos, hogy ezeket gyakorolhassa is. A tagországok feladata pedig a nemzeti kompetenciák kezelése, vállalása. És kb. tíz éve tulajdonképpen lassan érzékelik azt, hogy nem a tagországok leányvállalatai az Európai Uniónak, hanem pont fordítva van. Én azt gondolom, hogy az Európai Bizottságot denacionalizálni kell, de nézzék meg azt is, hogy mit gondolnak a polgárok, mit mondanak a polgárok. A Lisszaboni szerződés lehetőséget biztosít erre a denacionalizációra, de az írek azt mondták, hogyha nem kapnak biztost, akkor a Lisszaboni szerződést nőszorzásra bocsátják. Éppen ezért van minden tagországnak biztosa, ez jó megoldás, tehát a tagországokat és az Európai Uniót így össze lehet békíteni egymással. Ami a költségetés ellenőrzést illeti, én remélem, hogy készül egyszer majd egy tanulmány, ami meg fogja szüntetni a közös kompetenciákat és felelősségvállalásokat. Ja, merci beaucoup. Ich habe jetzt keine... További hozzászólónk nincsen, úgyhogy a saját magam részéről szintén szeretnék néhány pontról szólni. A legkülönbözőbb hozzászólásokban hallhattuk azt, hogy egyrészt az európai szinten, az Európai Bizottságon belül az elmúlt években egyfajta európai közigazgatási kultúra fejlődött ki, részben magától fejlődött ki, illetve tudatosan fejleszték, fejlesztették ki másrészt. A bővítési folyamat során újabb tagállamok kerültek az Európai Unióba, és velük együtt ezekből az újabb tagállamokból származó munkatársak is, és az adott tagállamból érkező munkatársak is természetesen a teljes hazai, adott esetben közigazgatási kultúrát és kulturális hátterüket is magukkal hozzák. Tehát ezzel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy a közigazgatásnak milyen képét, milyen kialakítottságát szeretnénk elérni Európában, a saját tagállamomat a Német Szövetségi Köztársaságot nézve azt láthatjuk, hogy ott a közigazgatás nagyon erősen a szakmai irányultság, a szakigazgatás és a, a, a függetlenség határozza meg, és ezt a szakigazgatást aztán a politikai döntéshozók irányítják, akik megfelelő időközönként változnak. Hogy az amerikai, az amerikai Egyesült Államokból származó modellt nézzük meg, vagy akár az európai más modelleket, akkor itt ennek pontosan az ellentétét láthatjuk, tehát a teljes szakigazgatás lecserélik egy kormányváltás után, és ott nyilvánvalóan a közigazgatásban megfelelő politikai orientáció jelenik meg a munkatársak között, és az a fikciónk, az a feltételezésünk, hogy gyakorlatilag a politikától független szakigazgatás lehetősége szinte nem is létezik. A ma délelőtti biztosok szájából hallott beszámolóban azt is hallhattuk, hogy a politikai irányítás néha nehéz, hogyha saját életre kell az igazgatás, a bürokrácia, és bizonyos jogszabályi döntéseket maga kísérel meghozni, hiszen ennek pontosan az ellentéte lenne a kívánatos. Úgy gond, most itt nem akarom azt mondani, hogy politikai mi lenne kívánatos, nem akarom, de az biztos, hogy polgárok azt szeretnék, azt kívánják, hogy az alkalmazott tisztviselők a polgárok által megválasztott és a polgárok a szemben elszámolásra kötelezett politikusok helyébe helyezzék a döntést. Tehát az igazgatási apparátus a demokrát a demokratikus ellenőrzés részévé kell, hogy váljon, hiszen a politikai döntéshozók a szuverén nép szemben, az őket megválasztó nép szemben kell, hogy elszámolást adjanak. Becker úr a decentralizáció kérdését is vizsgálták önök. Van ugye decentralizált forrásmenedzsmentünk, amely az új közigazgatási megközelítés módban különböző szinteken képezi vitatárgyát. Most az Európai Unióban megpróbálják ezt az új közigazgatási megközelítés módot megvalósítani, és azt állapítjuk meg, hogy itt is bizonyos a koordinációra van szükség. Esetleg a saját szemszögéből szólhatna arról néhány szót, hogyha jól értettem, ugyanis azt állapította meg, hogy ők alapvetően, kér, nem, alapvetően kérdőjelezik meg a decentralizációt, hanem egy jobb koordinációt várnak el. A kérdésem az lenne, hogy e, hogy itt ezt hogyan képzelik el, tehát a célok, célokhoz kapcsolódó e, megvalósítást e, szeretnék elérni. Ezzel kapcsolatban várjuk a véleményét. Úgy gondolom, hogy az elhangzott kérdések a pódiumon ülő valamennyi résztvevőhöz szólnak, úgyhogy azt javasolnám, hogy a, hozzászólók, a hozzászólási sorrendben, előadási sorrendben válaszoljanak a kérdésekre. Becker Sebastiani Ville asszony ebben a sorrendben. Köszönöm szépen, akkor most németül folytatom. Kronológikus sorrendben haladva az első kérdés Szatamiri úrtól a bürokratizálódás és a hatékonyság közötti egyensúly teremtés kérdése a reform keretében. Ez volt a kérdés. A bürokratizálódás sokszor azt jelenti, hogy dolgokat világosabbá, folyamatokat világosabbá teszünk. Úgy gondolom, hogy a bürokratizálódás által a munkánk hatékonyabbá vált, ezt a kijelentést tehetjük. Ugyanakkor nem szabad, hogy a bürokratizálódás, a formalitások elharapódzanak. egy új személyzeti politika lett bevezetve, ami inkább teljesítményorientált, és nem annyira szenioritás elve szerint épül fel. Ez egy konszenzus, amit elértünk, de természetesen a teljesítményt mérni kell, mérni kell tudni, amit mi megállapítottunk a saját vizsgálataink során, az az, hogy most már partalanná vált az ellenőrzés, a minőségmenedzsment. Gyakorlatilag voltak olyan vezetők, akik azt mondták, hogy mással se foglalkoznak, mint személyzeti kérdésekkel. Tehát az egyensúlyt sokszor nem találjuk meg, itt nagyon sok még a tennivaló, nagyon sok mindent tettünk már ugyan, de azt is látjuk, hogy néha túllőttünk a célon, és túl sok a jelentéstételi kötelezettség. Ennyit erről. Mm, korlátozott érvényel azt is mondanám, hogy az, amit itt elmondtam, azok ugye az átlagolt megfigyelések, nyilvánvalóan e, azt is figyelembe kell venni, hogy a konkrét esetben mely szervezeti egységről van szó, és annak mi a konkrét helyzete, és természetesen azt is el kell, hogy mondjam, hogy a nagyon kritikus hozzáállásom a koordináció kérdésében természetesen óvatosan, mértékkel élvezendő, hiszen fontos, és nagyon sok függ azoktól az emberektől, akik végén megvalósítják a reformot, úgyhogy kérem, hogy mértékkel élvezzék az ezzel kapcsolatban előadottakat. Aztán, ami a eszközöket magukat illeti, Gressle hogy megjegyezte, hogy hajmeresztő dolgokat látott, és hogyan fogadják, hogyha azt kérdezi, hogy a napi munkát hogyan lehetne könnyíteni. Itt is azt mondanám, hogy az általam elmondottak mondjuk összegzett, átlagolt dolgok, azt láthatjuk, amit elmondtam, hogy a jelentéstételi kötelezettséget sokan, hogy is mondjam csak, olyan feladatnak tekintik, amit úgymond el kell e, intézni, de nem tekintik egy olyan feladatnak, ami a napi munkájukat segíti, könnyíti, és a napi munkába beépül. A részletessége a jelentéseknek szintén kritika tárgyát képezi, de a, általában pozitívan látják a főigazgatók a menedzsment termet, hiszen ez nekik áttekintést ad arról, hogy mi van a munkaprogramjukban, mik a feladataik, és ezt nagyon jól tudják az alsóbb szintek felé is kommunikálni. Tajrer úr hozzászólása a koordinációra vonatkozott. Nyilvánvaló, hogy látnunk kell, hogy hogyan folytatjuk a koordinációt, általános célokat tűzünk ki, vagy más úton, módon érjük el a koordinációt. Elnök, köszönöm szépen. Sebastiani úr a következő válaszadó. Parce qu'il n'en a pas besoin, mais je ne peux que confirmer absolument tout point l'analyse qui vient d'être faite sur Ami a reformokat illeti, ez érinteni fogja a head of unitokat is a felelősség felosztásában. Ez a mi választásunk volt, és úgy döntöttünk, hogy a koordináció feladatát elválasztjuk a technikai kompetenciáktól a head of unitok esetében, hiszen erre szükség van a szavaihetőség szempontjából. A HR-re összpontosítottunk, amelyet korábban nem tartottak megfelelően figyelem előtt, szem előtt, és nagyon fontos, hogy a head of unitok -ok tartsák magukat az írásban rögzítettekhez, illetve technikai szempontból kezeljék a dossziékat. Úgy tűnt, hogy a hatékonyság az adminisztratív folyamatok esetében nem volt megfelelő, elkezdték a Head of Unit-ok tanulmányozni a eh, különböző adminisztratív szabályokat, például szülői szabadságot és különböző más témákat, témákat azért, hogy ezeket megfelelően tudják alkalmazni, és ne lehessen az, hogy minden egy, egyes főigazgatóság ezeket más és más, hogy értelmezhesse. Ami a második vetületet illeti, a karrier, a tisztviselői karriert illetően, amely a politikai feladatokhoz is kapcsolódik, a biztoshoz, a főigazgatók szerepéhez. Nekünk az a benyomásunk, hogy egy romlott rendszerben vagyunk, úgymond, és a politikai hatóságok a végéhez eh, érkezik, nem szeretnénk, hogyha itt ilyen ejtőernyősszerű akciókra kerülnének, kerülnek sor a mandátum végén. Az a benyomás lesz egyre inkább úrrá, hogy ahhoz, hogy valaki karrierjében tovább tudjon lépni, egy adott személy elismerésére van szükség, és nem azért, mert valaki kitűnik a kapacitásait, képességeit, illetően egy adott szolgálat kapcsán. Ami a decentralizációt illeti a kutatási programoknál, ez egy kitűnő példa. Három decentralizált szolgálat nem rendelkezik főigazgatóval, tehát a, fő, a, fő, a főtitkárság, az administratív főigazgató, illetve a költségvetési e, igazgatóság vezetője a politikai mandátumokról meg üléseket valósítanak meg. Lewandowski biztossal és egy másik biztossal, azért, hogy legyen egy fő kommunikáció, amely keretet ad ezeknek a programoknak, és ebben az összefüggésben, ebben a dokumentumban szeretnénk az öt centrális szolgáltatást összhangba hozni, és egy irányító szervezetet létrehozni, többségi döntéssel születne meg majd ez a döntés Remélem, hogy ennek a konzultációnak a végén ezt a típusú logikát használni is fogják, tehát hogy ne eh, minden egyes tisztviselő külön döntsön ezekről a feladatokról. Tehát nagyon fontos a különbségek koordinálásáról. Ami hiányzik az intézmények működéséből, az a médiáció, az egyeztetés eh, feladatának elvégzése is ezt központi eh, szinten csak a központi szolgálat tudják elvégezni, akik ezzel a központi vízióval rendelkeznek. És ezek a típusú szervezetek eh, teszik eh, lehetővé azt, hogy kontakt szemét találjon mindenki. Ez még az Euróbarométer eredményeit is javíthatná. és senki ne érezze úgy, nagyon fontos, hogy egy adott administratív hatóság kezében van. Azt gondolom, hogy jó irányban tartunk, és önökön is nagyon sok múlik majd ebben a folyamatban. Köszönöm. Und als nächstes Frau Wille, bitte schön. Következő válaszadónk, Wille asszony. If you like to give a statement. Ha szeretne most hozzászólni, illetve válaszolni, akkor várjuk. Mikrofon szeretnénk kérni. Néhány témára szeretnék visszatérni a válaszaimban, például a kollegialitás témájára. Azt gondolom, hogy ez valóban eltérő kérdés a bizottságban, ahol 27, illetve 28 tagállamban jelen, nem pedig 6, mint a kezdetekkor. Természetesen elkerülhetetlen az egyfajta centralizáció, illetve az elnöki szerep megnövekedése, ahogyan a kollegialitás kibontakozott az évek folyamán. A kollegialitás most már egyfajta modernizáltabb formában működik, hiszen most már egyfajta politikai kitekintése rendelkezik öt éves iránymutatások formájában, és nagyon fontos az Európai Bizottság számára, hogy az öt éves időszak letelte után, illetve vége felé ezt jobban ö, tudja képviselni, és a kollegialitásnak egy más módjával kell most szembenéznünk, nem annyira a kabinat szintjén, hanem inkább a napi munkában, és egy kicsit furcsa ez, hogy az adminisztrációról, illetve a politikai szintről beszélünk, viszont kihagyjuk a kabineti szintet, ahol nagyon sok egyeztetés valósul meg szakpolitikai szinten, illetve a kollegialitás elvének alkalmazása egyfajta demokrácia deficit, vagy elszámoltathatósági deficit valósul így meg, azt gondolom ezért, hogy a kabinet szintjén nagyobb átláthatóságra van szükség, és van még mit javítani. A nemzeti szintről való eltérés, a területi elvek, a parasutás elve, ezek egyre kevésbé fontosak a bizottság terén. Így módon azt mondhatjuk, hogy a kabinet és az adminisztráció legfelsőbb szintje sokkal inkább multinacionális szinten szervezett. Ez azt jelenti, hogy a politikai szintű képviseletnek el kell szakadnia ettől a denacionalizált képviselettől, ugyanis a nemzeti vállalások nagyon fontosak, és minden tagállam nyilván képviseletet szeretne az Európai Bizottságon belül, ez teljesen helyén való hiszen egy politikai végrehajtó hatalomról beszélünk. Ezért nem mondanám, hogy a nacionalitás elve nem fontos, de látjuk, hogy vannak már olyan folyamatok az igazgatáson belül, a kabinet szinten, amelyek egyfajta multinacionális szerveződéshez vezetnek, és a német-francia kultúra amikor bővítésre került a szervezet és csatlakozott az Egyesült Királyság az északi országok. Ez mind-mind megváltoztatta az administratív kultúrát, új elszámoltathatósági megállapodások köttettek, és a bizottságot pedig a legmultinacionálisabb intézményé tette az Európai Unión belül. Végezetül pedig azt mondhatom, hogy az elszámoltathatósági rendelkezések nagyon befelé tekintőek, akár az Európai Bizottság, akár az Európai Parlament esetében, az Európai Bizottság felett gyakorolt kontroll esetében. Megint a külső elszámoltathatóság kérdéséhez térünk vissza. Kevesebb, mint egy éven belül lesz kerül sor az európai parlamenti választások megrendezésére. 28 külön választás lesz, nem pedig egy központi, páneurópai. Ott van az Európai Bizottság, ott van az Európai Parlament, de a szavazó mégsem azt látja, hogy a szavazatából egy konkrét új bizottság jött létre, egy olyan bizottság, amelynek az összetétele kapcsolódik az Európai Parlament összetételéhez. Tehát, ha valahol van még szükség jobbításra, az elszámoltathatóság területén, akkor azt gondolom, hogy ez az, és erre oda kell figyelni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig akkor Karim úrnak szeretném megadni a szót, ha szeretne hozzászólni és lezárni. The only, the only um, point I would add is about financial management and control. So this adds to something that Professor um, Villa, um, a point that she made in, in her presentation. And really it is that the experience of officials is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 Köszönjük szépen, és mielőtt a jelentéstevőnknek megadom a szót, Szefkovics úr, a bizottság alelnöke itt maradt velünk végig, ugyanis természetesen nagy érdeklődést mutat a vitánk irányába, ezt nagyon nagyra értékeljük, és hálásan köszönjük önnek. Úgyhogy szeretném megadni a lehetőséget, hogy hozzászóljon. Köszönöm szépen, hangzik a válasz. Én is szeretném lezárni ezt a délelőttöt azzal, hogy megköszönöm az előadóknak, a tudósoknak, kutatóknak a hozzászólásaikat, illetve a pozitív megjegyzéseiket a bizottság fejlődéséről, de szeretném biztosítani arról őket, hogy nagyon sok javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy javítsuk a hatékonyságunkat, és tudom, hogy nem csak engem érint ez meg annyira, hanem a képviselőket is, ezeket a javaslatokat megvizsgáljuk, megnézzük, hogy hogyan tudjuk a napi rutinunkba bevezetni. Önnek is köszönöm, elnök úr, illetve Gressle asszonynak ezt a meghallgatást, mert lehetőséget biztosít arra, hogy két lábon álljunk a földön, hogy jobban teljesítsünk, megfelelően, és azt tegyük, ami a legfontosabb feladatunk, közös feladatunk, hogy az EU-s pénzeket jól költsék el, hogy az európai polgárok szükségleteit elégítsük ki, hogy valódi európai többletértéket biztosítsunk a polgároknak, régióknak, országoknak. Néhány konkrétabb megjegyzésem lenne, ami elgondolkoztam egyébként például a kollegialitás témakörét felvetették többen is. Köszönöm ezeket a megjegyzéseket. Néhány javaslatra reagálnék. Most nagyra értékelem azt a hozzászólást, amely azt mondta, hogy a bizottság, a biztosoknak valóban érdeklődést kell mutatniuk más biztosok munkája iránt, nem csak a saját dossziénkkal, portfóliónkkal foglalkozunk, hanem annak van valamilyen háttere is. Ezért ezt nagyon fontosnak találom, nagyon igaznak, és természetesen, és ezt egyébként akkor is érezzük, tapasztaljuk, amikor nagyon nehéz idők járnak, a bizottságnál is ezt látjuk, hogy nagyon nehéz bizonyos közös iránymutatást adni, közös irányt meghatározni és ha valaki ugye hazájába visszatér, akkor jó hiszeműen kell ezeket a dolgokat képviselni, mert időnként nagyon nehéz döntések születnek, nehéz döntéseket kell meghoznunk. A kollegialitás egyébként nem áll meg ott, ahol mikor a kollégium maga találkozik, hiszen a kabinetekben folyik tovább a munka. Tulajdonképpen ez a főigazgatók egyfajta főigazgatók felé tanúsított irányítási feladat is, hogy hogyan lehet jobban koordinálni, hiszen a bizottság szempontjából az eredmény az mindig egyfajta kollektív erőfeszítés eredménye. Ami pedig az irányítási kérdéseket illeti, a head of unitok, az egységvezetők mindig nagyon elfoglalt emberek, átlagban 16 beosztottjuk van, hogyha valaki vezető, akkor nyilván személyzeti témákkal is kell foglalkoznia, foglalkoznia kell a beosztottak karrierjével, hiszen ő maga a vezető, a főnök, és nem csupán a látható tevékenységekkel kell foglalkozni, hanem azon személyek karrierjével, akik felét felelősséggel tartozunk. Nagyon sok papírmunkával jár ez, és egyáltalán nem könnyű ezeket a személyzeti irányítási portfóliókat megvalósítani, de próbálkozunk azért egyszerűsítésekkel, például éves értékelésekkel, személyzeti értékelésekkel, de azért az intézmények között egy kicsit eltérő a kultúra, és egy kicsit eltérő a rendszer a bizottságban, a tanácsban, a parlamentben. Amire szintén szeretnék reagálni a megjegyzéseik közül, az az, hogy nagyon gyakran a középvezetők azok, akik azt az állást azért töltik be, mert úgy gondolják, hogy a további előrelépésükhöz ez egy lehetőség. Egészen biztos vagyok abban, hogy még eh, több megbeszélést kell tartanunk önökkel ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet a megfelelő egyensúlyt kialakítani. Ott vannak például nagyon jó szakértők, jó, kiváló jogászok, közgazdászok, szakemberek. Szeretnének előrelépni szakértőként. úgy látják, hogy szakértőként szeretnének fejlődni, viszont nem feltétlenül vezetők szerepben. Ezért figyelembe kell vennünk, hogy vannak olyanok, akik szeretnének szakértőként fejlődni a karrierjükben, viszont nem akarnak vezetőként, felső vezetőként tevékenykedni. Aztán ott van az elnök koordinációs hatásköre, és hogyha ezt a gyakorlatban megvizsgáljuk, a biztosok közötti kapcsolattartás eléggé gyakori. Például, ha azt látom, hogy a fő igazgatók nem tudnak megállapodni valamiben, és látjuk, hogy itt vagy ott probléma lesz, akkor mindenképpen aktívan közbelépünk, megpróbálunk megoldást találni. Ezért azt mondhatom, hogy nagyon ritka az, hogy nagyon éles ellentét alakul ki a kollégiumon belül, mert a biztosok beszélnek egymással, a kabinetek tartják a kapcsolatot egymással, és nagyon jó a munkakapcsolatom a legtöbb kollégámmal, megpróbálunk olyan megoldást találni, ami mindenkinek megfelelő, és a legtöbb esetben azt látjuk, hogy még úgy is tudunk konszenzus alapján döntést hozni, amit az egész kollégium el tud fogadni. Az utolsó megjegyzés pedig, nagyon gyakran felmerül ez egyébként, ez az úgynevezett parasutás. Szerintem itt megint csak valamilyen egyensúly hiányt ellensúlyoznunk az Európai Bizottság nem csupán egyfajta befelé forduló szolgálat. Szeretném megint elmondani, hogy az Európai Bizottság az elmúlt 10-15 évben nem ebbe az irányba haladt. A bővítés következtében, új felelősségi körei következtében. Ugyanakkor viszont a külső szakértők eh, rekrutálására mindenképpen lehetőséget kell adni például temporary agent formájában, ahol nagyon jó lehetőségek vannak, akár arra vonatkozóan, hogy utána állandó kolléga legyen belőlük. Versenyvizsgákat szervezünk, és megpróbálunk az összes kötelezettségnek, kritériumnak megfelelni annak érdekében, hogy az EU adminisztrációt gazdagítsuk azért, hogy a megfelelő tehetségeket odavonzuk. Ami pedig a kabinetet illeti, a professzorasszonynak igaza van, nagyon szigorú szabályok vannak, és ez azt jelenti, hogy minden kabinet, illetve a kabinet tagjai, akik az adott biztost képviselik, az az egyértelmű szabály, hogy legalább három nemzetiséget kell képviselni, viselni, és legalább a dolgozók fele állandó hivatalnok, közhivatalnok. Ez meglehetősen jól működik ez a rendszer, nagyon európai a kabinetek összetétele. Még egyszer szeretnék tehát elnök úr köszönetet mondani a meghívásért, köszönöm a szakbizottságnak, hogy ilyen nagy érdeklődést mutattak a bizottság jobb teljesítményének irányába. Szerintem ez a jövő évre vonatkozóan egy nagyon fontos üzenetet küld, amikor az európai szavazók részt vesznek a választásokon. És köszönöm a tudósoknak és hozzájárulásokat. Minden jó! Thank you very much, uh, Mr. Sefcovic. Köszönöm szépen, Sefcovic biztos. Nem csak a jelenlétét értékeljük nagyra, ezen a meghallgatáson, hanem a nyilatkozatait is, miszerint figyelembe fogják majd venni, amivel a mi szakbizottságunk hozzá szeretne járulni a reformokhoz. Köszönöm szépen. Akkor le szeretném zárni ezt a nagyon érdekes meghallgatást, illetve először még Gressle asszonynak, a jelentéstevőnek adom maga szót. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, minden eh, előadónak köszönetet szeretnék mondani. Nagyon érdekes eh, dolgokat hallottunk. Az upstream coordination új kifejezés volt a mai napon számomra, és még valakinek szeretnék köszönetet mondani. Adamson úrnak, aki a titkárság munkatársa, nyugdíjas most már, és vele együtt terveztem ezt a meghallgatást. Lehet, hogy azok, akik évek óta próbáltak meg megakadályozni a mai meghallgatást, később majd el fogják mondani, hogy miért akarták ezt ennyire megakadályozni. Azt gondolom, hogy nagyon gyümölcsöző volt a mai találkozó, különböző végeredményekre jutottunk az mentesítés a saját aparátussal, de lehet, hogy itt ugyanannak az éremnek a két oldaláról van szó, a decentralizációról, amely mindazokat erősíti, akik megpróbálják ezt áthidalni. Éppen ezért azt gondolom, hogy a kollégiumot is meg kell kérdeznem arról, hogy mit gondolnak a biztosok erről, illetve hol van az ő álláspontjuk a politikák koherenciájának létrehozásában bürokratikusnak érzékelt eszközök, amelyek nem megfelelőek, ez egy régi probléma, formalisztikus szabályozások, és azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha bizonyos folyamatokat megvizsgálunk, mérlegre teszünk. Az éves bizottsági munkaprogram például egy ilyen, a személyzet előrelépéséhez fontos értékelések elkészítése, a bizottsági alkalmazottak emiatt régóta panaszkodnak. Azt gondolom nagyon fontos, hogy itt eh, ezeket a folyamatokat tisztázzuk, hiszen nagyon eh, költségesek is. Ami az ügynökségek csatortását illeti, az igazgatási eljárásokhoz, nagyon fontosnak tartanék egy törvényt, egy igazgatási eljárási törvény, közigazgatási eljárási szabályzatot, annak érdekében, hogy ezeket jobban tudjuk a bizottsági munkafolyamatokhoz kötni. Egy kifejezés nem hangzott még el, az LTT kifejezése, és lehet, hogy a biztosok is megállapodnak egyszer majd abban, hogy a kollégajátás elvét jobban érvényesítik, miszerint mindenki törődik mindenkivel. És lehet, hogy most azzal fogok fenyegetőzni, hogy majd később egy munkadokumentumot készítek a meghallgatás után a témában. Köszönöm szépen, Greszle asszony, ez a szakbizottság szeretett volna foglalkozni, ezzel fontos témával a házon belül keresztül kellett vinnünk az elképzelés, de ez végül sikerült. Köszönöm szépen mindenkinek az értékes hozzájárulását, Becker úrnak, Vile asszonynak, Kasim úrnak, Sefovics biztosnak, Stecker úrnak, illetve Becker úrnak. Köszönjük szépen még egyszer biztos úrnak is, hogy itt, maradott, itt maradt a teljes rendezvény idejére. Ezzel lezárom a mai meghallgatást, megszakítom az ülést, és délután három órakor folytatjuk a munkát. Köszönöm. Köszönjük minden szolgált a fordítók, a tolmácsok munkáját is.